információnk éppen az, abból az ügyből kifolyólag, amit Auken asszony itt említett, és amelyre a spanyol ombudsman is megpróbált válaszolni vagy reagálni. Ott az ilyen, egy ilyen látogatás alkalmával az érintett személyek előadhatják, hogy miért gondolják úgy, hogy legitim módon megszerzett tulajdonjogukat megsértették. A parlament erről egy jelentést is fogadott el, és kiállt az állampolgárok legitimen szerzett tulajdonahoz fűződő jogai mellett. Tehát azért azt is tudni kell, hogy mi nem végrehajtó hatalom vagyunk, nem tudunk döntést hozni, nyilvánvalóan sokan ideális esetben ezt várnák tőlünk. Úgy kell tehát eljárnunk, hogy az annak révén kifejezésre jut jusson az egyes tagállamoknak a saját demokratikus, az egyes tagoknak a saját demokratikus elkötelezettsége, és így próbálunk közelíteni a tagállamokhoz, a, a regionális kormányzatokhoz, vagy önkormányzatokhoz az adott problémával, és engem és legalább annyira érdekel, mint a kollégákat, hogy önök hogyan látják ezeket a kérdéseket. Köszönöm, Manuel. Köszönöm szépen. Már is megadom a szót, hogy elég idő legyen az eszmecserére is. Szabin Haxpilleg az Európai Unió Bíróságán képviseletében parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Nincs olyan alapvető emberi jogi panaszi kategória az Európai Bíróság előtt, ami hát eléggé meglepő lehet, de hadd magyarázzam meg, hogy mire is gondolok. A Lisszaboni szerződés a szerződések részévé tette az alapvető emberi jó kartáját, de nem hozott olyan jogszabályt vagy jogot, amelynek keretén belül rá lehet kényszeríteni bárkire is ennek alkalmazását. Ez gyakorlatilag nem ugyanaz, mint ami a szubszidiáritás elvével történt, ahol megszületett ez a megfelelő intézkedési hatáskör. Így semmi olyan új ö, panasz, ami alapvető emberi jogokra vonatkozik, nem kerülhet az Európai Unió bírósága elé. De három ilyen bíróság létezik, az Európai Bíróság, az általános bíróság, illetve a közalkalmazotti bíróság. a szerződés határozza meg őket, illetve a bíróságok alapítók iratai. Olyan esetnek kell tehát felmerülnie, amely a az adott bíróság hatáskörébe tartozik. Ami az alapvető jogokat illeti, főleg a vonatkozó e, ügyeket, ezek olyanok, amelyek például az előzetes bíráskodásra vonatkoznak, ahol a nemzeti bíróságok az Európai Bírósághoz fordulhatnak, és kérdéseket tehetnek fel az Európai Uniós jog értelmezését illetően, illetve hogy az Európai Uniós jogi aktusok hol érvényesek. Ez az előzetes döntés folyamat az a lehetőség, ami az átjárhatóságot jelenti, amiről hallottunk a délelőtt folyamán. Tehát az alapvető jogok közti kapcsolat, amelyet ugye a karta biztosít, és amelyek kötelezőek az európai intézmények számára, de ugyanakkor a tagállamokra is, amikor Európai Uniós jogokat alkalmaznak, illetve a tagállamok által alkalmazott EU jogszabályok vonatkozásában. Persze nemzeti bíróságokhoz kell fordulni ebben az esetben, de például a karta értelmezése vonatkozásában ilyen esetekben a nemzeti bíróságok fordulhatnak az Európai Bírósághoz előzetes értelmezés céljából. Egy másik fontos aspektusa az EU bíróságoknak az, hogy a személyek közvetlenül felléphetnek EU intézményekkel szemben. De ahogy önök is tudják, ez a közvetlen fellépési joga az állampolgároknak az európai intézmények aktusaival szemben végül is eléggé korlátozott mértékű, mert az EU jog legnagyobb mértékben a nemzeti hatóságok részéről ö, ö, kerül érvényesítése, nem pedig az EU intézmények részéről. Mondjuk van egy adott ügy, amely ö, alapvető jogi kérdéseket vesz, vet fel, akkor a három európai bíróság külön-külön vizsgálja meg, hogy a karta ö, tartalmának érvényesülni kell-e ebben az esetben, és ha kell, akkor értelmezik az adott ügyre nézve a karta tartalmát. Legtöbbször ez olyan panaszok esetében vetődik fel, amelyek nem ala, konkrétan alapjogokra vonatkoznak. Például Az intézmények által átvett ö, rendeletek megsemmisítéséről van szó, akkor így kell eljárni. Egy ilyen panasz keretén belül ö, meg kell vizsgálni, hogy az alapjogoknak megfeleltek-e az intézkedések, ha felvetődik egy ilyen kérdés. Ahogy nem itt úr is elmondta ma délelőtt, a bíróságok sajátosan járnak el egy, egyes ügyekben. Egy, eh, nagyon eh, komolyan és szigorúan meghatározott, hogy mit tehetnek. Eh, en, ezeknek a, a határozatoknak pedig igen szigorú következményei vannak, melyek megsemmisíthetik az intézmények intézkedéseit, ítéleteiket igenis kötelezően végre kell hajtani, és ami pedig az EU törvények és az alapjogi karta rendelkezéseinek értelmezését illeti, kötelező jellegűek a kérdést feltevő nemzeti bíróságra. Ebben a kontextusban, elnézést most nem jut eszembe az angol szó, de franciául compétence d'attributionnak hívják, amit Jackie professzor is említett ma délelőtt. Ez azt jelenti, hogy meg kell határozni pontosan, hogy kinek kell dönteni ebben az ügyben. Ha egy ügy felmerül, és ahogy említettem, ha például a karta helyén való, akkor a bíróság megvizsgálja az esetet és alkalmazza annak rendelkezéseit. Ha bíróság elé kerül az ügy, de nem illetékes a bíróság, akkor ezt a bíróság megindokolja. Ez nagyon sok esetben megtörtént már, például olyan esetekben, amelyeket nemzeti bíróságok továbbítottak az előzetes véleménykérés keretén belül az Európai Bírósághoz, ahol is a nemzeti bíróságok arra kérték az Európai Bíróságot, hogy az alapjogi karta rendelkezéseit értelmezzék olyan esetekben, amelyek nem az Európai Uniós jog hatájába tartoznak. Szeretnék emlékeztetni arra, amit Tezáró professzor mondott ö, ma délelőtt arról, hogy a szerződés hatáján belül kell maradni, ami szorosan kapcsolódik az Európai Uniós jog alkalmazásának hatájához. Az EU törvények hatája, amikor is azon kívül található az ügy, a bíróság nem értelmezheti az alapjogi kartát. Ebben az esetben a bíróság megindokolja, hogy miért nem foglalkoztat az ügyjel, Tehát vagy ez történik, vagy pedig az, hogy válaszol a hozzáintézett kérdésre, hogyha az illetékességébe tartozik. Ezen túl nem nagyon megy, ugyanis feladata, hogy döntsön ügyekben, és nem, nem az, hogy jogi tanácsot adjon. Így a három bíróság határozata semmiféle pedagógiai jellegű utalást nem tartalmazhat, vagy pedig alternatív jogorvoslati tanácsot adjon. Én még hozzátenném, hogy ezen túl a három bíróság Nyilván nagyon sok levelet, e-mailt kap állampolgároktól, akik különféle kérdéseket vetnek fel, és alapjogi problémákat. Rendszerint természetesen megválaszolják ezeket a leveleket, ez nyilvánvaló, ami általában eléggé szabványválasz, amelyben megmagyarázzák, hogy az adott bíróság illetékessége meddig terjed, illetve indoklást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a bíróság miért nem foglalkozhat ilyen jellegű problémával. Néha, amikor az ügy eléggé nyilvánvaló, utalás történhet arra, hogy esetleg Strasbourghoz kellene inkább fordulni. De rendszeresen ez nem történik meg. Nagyon köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm az előadását. Most pedig Viktor Szolovecsiknek adom meg a szót az Emberi Jogok Európai Bírósága képviseletében. Köszönöm elnök úr a szót. Az alapjogi architektúráját illetően az Európai Uniónak gyakorlatilag of application of the provisions that it applies, the provisions of the convention. Tehát az emberi jogi ö, egyezményre is utalnék. Az egyezmény alkalmazása nem csak a működési területre ö, irányul. Például, hogyha fölvethetném azokat a példákat, amelyek a bizottság jelentésében találhatók a karta alkalmazás illetően, ahol megfogalmazták azt, hogy például a büntető ügyekben a titkos megfigyelés, vagy pedig a tulajdon jogi kérdések nem tartoznak a karta hatáskörébe, Gyakorlatilag itt születtek fontos határozatok a bíróság részéről. Time, of course, uh, the court jurisdiction is limited in many respects. De ugyanakkor uh, bizonyos korlátai is vannak. Uh, szociális, kulturális jogokra nem terjed ki, csak olyanokra, mint például ami az államokat vagy a közigazgatási szerveket intézi, érinti nemzetek fölötti intézményekre nem terjed ki, és EU intézményekre sem, mert pillanatilag még nem aláíró fele az EU ennek az egyezménynek. Ha nagyon röviden el kell mondanom azt, hogy melyik területen alkalmazható mind az egyezmény, mind a karta, és rámutatok a többi területre is, a következő a helyzet. Amikor alapjogi kérdés verül, merül fel Európában, és felmerül a kérdés, hogy ki a kompetens bíró, akkor három helyzettel állhatunk szemben. Először is. Amikor az EU jog nem alkalmazandó, ilyenkor a nemzeti bíróságok kompetensek. Ha viszont az európai ö, egyezmény ö, hatájába tartozik, akkor először otthon kell megpróbálkozni ö, jogorvoslattal, és hogyha nem történik semmi, akkor lehet a Strasburgi Bírósághoz fordulni. Aztán ott a harmadik eset, amikor az EU jog igenis fedi a problematikát. Ha EU intézményekről és testületekről és azok jogi aktusairól van szó, ahol közvetlenül lehet fellebezni vagy fordulni az Európai Bírósághoz, akkor ez a bíróság a kompetens az alapjogi vitás kérdés megvizsgálására. Nyilván a kartát értelmeznie kell a mindkét már eddig említett szemszögből. Aztán ahogy ez a Lisszaboni szerződésben is tükröződik, az Európai Unió csatlakozik az egyezményhez, akkor nyilván a Strasburgi Bíróság is kompetens lehet. Aztán egy másik terület, ahol az EU jogszabályok érvényesek, de a tagállami bíróságok is kompetensek, a járható út az lenne, hogy először a saját tagállamban kell megvizsgálni a vitás kérdést, hogy kapcsolódik-e ez emberjogi kérdésekhez, és aztán ha az EU jog kell, hogy érvényesüljön, akkor mi a köze a kérdésnek az emberi jogi kartában foglaltakhoz? Az eljárás során lehet tanácsot kérni az Európai Bíróságtól, tehát ki lehet kérni az Európai Bíróság véleményét az értelmezést illetően, és aztán a tagállam bírósága hozza meg a végső döntést. Ha a panaszos nem elégedett a döntéssel, akkor fordulhat a Strasburgi Bírósághoz. Nagyjából ez a helyzet a kompetenciák vonatkozásában. Az Európai Emberjogi Bíróság és az Európai Bíróság vonatkozásában. Na most, ami a szeminárium által felvetett konkrét problémákat illeti, hogy az Emberjogi Bíróság ö, hogyan birkozik meg azokkal a panaszokkal, amelyek nem tartoznak kompetenciája körébe. Nagyon sokat 2010-ben 61.300 ilyen panasz érkezett oda. Jelenleg 140 ezer eset folyik, ö, illetve áll, van a bíróság előtt. Most mi van akkor, hogyha nem tartozik a, a bíróság hatáskörbe? A 2010-es statisztikák azt mutatják, hogy az esetek 13%-a elfogadhatatlannak minősült, ami az összes eset 10%-a volt, mert ezek nem tartoztak a bíróság hatáskörébe. Más eseteket is elutasítottak, de mondjuk más okoknál fogva, például nem fordultak a helyi bíróságokhoz az első lépésben. Ezek a számok relatívak, mert csak olyan esetekre vonatkoznak, ahol minden panaszt úgy minősítettek, hogy nem a bíróság hatáskörébe tartoznak, olyan esetekről nem szól a statisztika, ahol különböző okoknál fogva minősítették el őket, mert általában egy ilyen egységes nyomtatványon utasítják el ezeket az eseteket, és nehéz így számon tartani őket. Mind a mellett. Ami a gyakorlatot illeti, legalább két dolgot lehet következtetésként levonni. A bíróság hatáskörének nem megfelelése nem a legjellemzőbb elutasítási ok. Tehát feltételezhető, hogy ez részben talán annak tudható be, hogy a, szemben a kartával ö, gyakorlatilag nem egy területre korlátozó, korlátozik a bíróság hatásköre. Bár van egy másik dolog is, amikor is a bíróságot negyedik ö, negyedik foknak tekintik, ö, ez már gyakrabban fordul elő. Nos, ami az EU intézményeket vagy testeteket illet, illetve az ezeket érintő panaszokat, bár számukkal nem tudok szolgálni, ha áttekintjük a helyzetet, arra a következtetésre jutunk, hogy ez nem nagy probléma, és azt mondható, hogy általában az emberek tudják, hogy ilyen szempontból a Strasburgi Bíróság nem járható út. Kapunk azonban olyan panaszokat, amelyek nemzeti döntésekre vonatkoznak, illetve a nemzeti bíróságokra. Nevezetesen, hogy hogyan alkalmazzák az EU törvényeket. Ez gyakrabban fordul elő. Érdekes röviden visszatekinteni az egyezmény mechanizmusára. És a 90-es években több kelet-európai állam csatlakozott az Európa Tanácshoz és az egyezményhez, ennek aztán az lett a következménye, hogy megnyílt egy új jogorvosati lehetőség ezen országok állampolgárai számára. Természetesen előfordul az is, hogy az ENSZ testületeihez küldik a panaszokat, hogyha nem sikerül jogorvoslatra lelniük. Nyilván majd más lesz a helyzet, hogyha hatályba is lép ez az egyezmény. Aztán a csatlakozást követően van egy olyan időszak, ami több éves időszakot ölel fel, amikor még nem annyira ismert az eljárások részletei, nem annyira ismertek az eljárások részletei, meg a lehetőségek, és kevesebb panasz érkezik. De aztán utána változik a helyzet. Mind a mellett nehéz megállapítani bármilyen tendenciát ebből a szempontból. Mit tesz a bíróság annak érdekében, hogy világosan lássuk, hogy ki a kompetens bizonyos esetekben? Nyilván a bíróság tanácsot nem adhat a panaszosoknak, indoklásaiban sem, de természetesen az információra nagy hangsúlyt helyez. És az Európa Tanács nagyon sokat tesz a különböző kiadványok támogatását illetően, amelyek az információt szolgáltatják az állampolgároknak, a tagállamokban dolgozó hivatalnokoknak és mindenkinek. A közelmúltban született egy útmutató, amelyben részletesen leírják azt is, hogy milyen hatásköre van a bíróságnak, és ez nagyon hasznos volt a szakemberek számára is. Aztán a weboldalon feltüntetendő lista, amelynek értelmében el lehet fogadni a panaszokat, nagyon sokat segít abban, hogy aztán a panaszosok a megfelelő utat válasszák. Illetve ha kielégítő válaszokat adnak azokra a kérdésekre, amelyek azt mutatják, hogy esetleg a bíróság hatáskörébe tartozik a kérdés, akkor elfogadhatóvá válik ez a panasz a Strasburgi Bíróság számára. Eleinte közvetlenül tájékoztatták a panaszosokat, amikor a bíróságnak írtak, illetve azelőtt az Emberi Jogi Bizottságnak, hogy egy eset elfogadható-e, illetve időnként még arról is tájékoztattak, hogy más testületekhez lehetne esetleg fordulni. Azonban eléggé korlátozottak a, a bíróság forrásai, és egyre több a panasz. Úgyhogy jelenleg az a vélemény, hogy például az interneten megtalálható lista, illetve az útmutató a megfelelő eszközök erre. Aztán ott vannak a szociális jogok, a bizottság, a kínzás ellenes bizottság, akik továbbra is válaszolnak olyan panaszosoknak, akik nem megfelelő helyre küldték panaszukat, és tájékoztatják őket, hogy melyik volna megfelelő szerv. Ilyen esetekben azonban közvetlenül nem továbbítják a panaszokat az egyik testülettől a másikhoz. Az Európa Tanácsi szervek, amikor megkapják ezeket a panaszokat, valószínűleg nem továbbítják a bíróságnak. Ugyanis, hogyha például igazságszolgáltató szerveket érint egyes kérdés, az egy, érintenek a kérdések, akkor problémás lehet ez az ügy előzetes megítélését illetően. Aztán, ami a kínzást illeti, ott van a bizalmasság, az bizalmas kezelés kérdése. Hogy nem lehet kiadni a levelet például a harmadik félnek, és ezért nem lehet továbbítani egy másik intézménynek az adott panaszt. Úgyhogy az ilyen továbbítási mechanizmus a panaszok vonatkozásában megfontolandó, mielőtt még ezt az utat választjuk. Végezetül engedjenek meg néhány szót a kommunikációról, az alapjogok architektúráját, illetően Európában, hogyha fogalmazhatok így. Úgy tűnik fontos dolog, hogy amikor azon lehetőségekről kommunikálunk, illetve testületekről, amelyek kompetenciával rendelkeznek ezen a téren, bár a cél az, hogy alkalmazható-e a karta, avagy nem, úgy gondolom, hogy mindig a teljes képet kell közvetíteni ilyenkor, és minden lehetőséget be kell venni, ideértve a nemzeti jogkört, illetve az európai jogokat is. Mert az üzenet nem az lesz, hogy a karta értelmében valakinek nincs erre meg arra joga, hanem inkább pozitívan állunk hozzá, azt mondjuk, hogy mi a megoldás. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes gondolatokat vetettek fel például, hogy elfogadható egy panasz ezzel az ellenőrző listának segítségével. De már is megadom a szót a következő eladónknak. E köszönöm, és köszönöm, hogy meghívták a az adatvédelmi biztos hivatalát is erre a workshopra. 2004 óta létezik az a e DPS és 2001-es jogszabály adja a jogi alapunkat, 2004-be kezdtünk el működni, az adatvédelmi biztost és helyettesét eh, pedig a közösen a tanács és a parlament nevezi ki 5 évente, e, és kb. 50 fős személyzettel működünk itt Brüsszelben. Az adatvédelmi biztos e, fő feladata az az az, hogy a természetes személyek alapvető jogai különös tekintettel a magántitokhoz, vagy magánélethez e, való jogra, ez érvényesüljön. Nyilván Itt elsősorban arról van szó, hogy a személyes adatok feldolgozása során ezek az adatok érvényes, ezek a jogok érvényesülnek-e. A szerződés 16. cikke szól a személyes adatok védelméről, és a kartában is benne van a személyes adatok védelme de nem csak ezért vagyunk felelősek, és ez a hatáskörünk, hanem az adatvédelmi szabályokért is mi vagyunk a felelősek. Ez azt jelenti, hogy például a jó közigazgatás elveit, vagy a diszkriminációmentesség elvét betartják-e az európai intézmények, ezt is ellenőrizhetjük. Hogyan felelünk meg ezeknek a feladatoknak? Három fő tevékenységi típusunk van. Az első az az, hogy tanácsokat adunk az európai intézményeknek a döntéshozatali jogalkotási eljárás során. A második tevékenységi terület a felügyeleti tevékenység. Ez az, amikor kapunk, eh, amikor panaszokat kapunk. Tehát ez csak egy része a tevékenységünknek például értesítenek bennünket eh, érzékeny személyes adatok kezeléséről, eh, egy európai intézet, hogyha intézmény erre van szüksége, eh, és kikéri a tanácsunkat, hogy az érzékeny személyes adatokat hogyan kezeljék. Tehát ez volt a harmadik tevékenység. A panaszkezelés tehát egy viszonylag kis része a mi tevékenységünknek, és ebben talán egy kicsit eltérünk a többi E, itt megjelent e, intézménytől, mert a, a központi tevékenységünknek csak egy kisebb része a, e, a, a panasz. Körülbelül évente 100-120 panaszt kapunk, ami nem nagy szám, hogyha összehasonlítjuk azokkal a, az ezeres vagy tízezeres nagyságrendű panasz számmal, amit az egyes nemzeti hivatalok, ombudsmani hivatalok kapnak. Egyébként lehet, hogy a 100-120-nál egy picit idén több lesz a beérkezett panatok száma, van egy növekvő tendencia ugyanis. A hatásköreink elég széles körűek, vizsgálatot tudunk nyitni, a vizsgálat az állhat helyszínre való kivonulás adatból és ottani vizsgálatból beletekinthetünk az adatkezelésbe, tehát például az orvosi adatokat is, és a titkos adatokat is ellenőrizhetjük. Bármilyen EU intézmény területére beléphetünk, hogy megvizsgáljuk az adatkezelést. A vizsgálat után pedig kötelező érvényű döntést hozhatunk, amit viszont a bíróságon meg lehet támadni. Tehát mi nem csak ajánlást tehetünk, mint az ombudsman, az európai ombudsman, hanem eh, döntést, kötelező döntést hozhatunk, például megtilthatjuk a további adatfeldolgozást, vagy felszólíthatunk arra, hogy eh, javítsa ki az adatkezelési hiányosságokat. Az évi 100-120 panaszból körülbelül 70-75 százalék nem befogadható. Ez elég nagy százalék, tehát 70 százaléka a panaszoknak olyan, amivel nem tudunk foglalkozni, és a nem befogadhatósági ok főleg abban áll, hogy a bepanaszolt szerv az vagy egy nemzeti hatóság, vagy pedig egy magánszemély, vagy magán társaság, magáncég, mi pedig csak EU intézmények által elkövetett esetleges jogsértésekkel foglalkozhatunk. E, mit teszünk ezekkel a panaszokkal? Nos, nem e, továbbítjuk őket, és itt talán emlékez, vagy csatlakozhatnék az előttem szólóhoz, ugyanis e, mi úgy gondoljuk, hogy ha továbbítanánk egy ilyen panaszt, azzal adott esetben mi magunk hoznánk nehéz helyzetbe a panasztevőt, vagy sértenénk meg az adatvédelmi, adatkezelési szabályokat. Megpróbáljuk mindig biztosítani a panasztevőt arról, hogy bizalmasan kezeljük a panaszát. Harmadik félhez csak akkor fordulunk a panasszal, ha a vizsgálat során az szükségessé válik. Tehát választ küldünk azoknak is, akik nem befogadható panaszt tettek, megmondjuk nekik, hogy miért nem befogadható a panasz, és amennyiben tudjuk, tanácsoljuk nekik, hogy milyen hatósághoz forduljanak a panasszal. De ezt követően az már a panasztevőnek a dolga, hogy újra benyújtja a panaszt az illetékes hatóságnál, vagy nem. Adott esetben előfordulhat, hogy nem akar nemzeti hatósághoz fordulni ilyen vagy olyan oknál, vagy már ott járt egyszer. Az Európai Ombudsman is köztünk van egy speciális kapcsolat, ugyanis néhány évvel ezelőtt egy egyetértési nyilatkozatot írtunk alá, és van bizonyos információcsere köztünk, akkor, hogyha a panaszos egyszerre nyújt be panaszt az ombudsmanhoz és az adatvédelmi biztoshoz. E, ez esetben megpróbáljuk kicserélni az adatokat, és eldönteni, hogy a panasszal melyikünk foglalkozzon. Hogyha csak adatvédelmi jellegű palasz van, akkor mi foglalkozunk vele, ha viszont egy összetettebb panasz, amelynek csak egy eleme az adatvédelmi jogsértés, akkor az ombudsman kezeli a panaszt és konzultál velünk szakmai szempontból de például nem szoktunk nemzeti adatvédelmi hatóságokhoz leadni panaszokat annak érdekében, hogy kevesebb nem befogadható panaszt kapjunk, megpróbálunk jobb információt nyújtani az állampolgároknak, hogy milyen e, panaszokat tudunk fogadni, tehát a befogadhatósági, e, befogadhatósági kritériumokat közöljük az interneten, sőt, akár egy formanyomtatványt is e, el lehet most már érni az interneten, ami alapján szintén a panasztevő rájöhet hogy mi az, ami a mi reszortunk, és mi az, ami nem. Sajnálatos módon nem teljesen sikeres ez az igyekezetünk. Egyszerűen e-mailt küldenek, vagy levelet küldenek, nem töltik ki a formanyomtatványt, amit föltettünk nekik, és nem olvassák el az információt. Ez sajnálatos módon frusztráló az ő számukra is, amikor megkapják a levelet, hogy nem tudunk foglalkozni az ő panaszukkal, ugyanakkor számunkra pedig plusz munkát jelent. A nem befogadható panaszok feldolgozása. Ennyit tehát a nyilvánvalóan befogadhatatlan panaszokról. Köszönöm. Köszönöm szépen, miért megadnám a szót Margaretnek, hogy bemutassa az e-justice honlapot. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a dossziéjukban ott van az éves beszámoló, melyet bemutattunk a kárta alkalmazásáról. És ebben a jelentésben számadatok is szerepelnek, azon levelek számáról, amelyeket kapunk, mégpedig a 17. oldalon, valamint a panaszok nyilvántartásba vételének módjáról. Az egyik problémája a szakbizottságnak, az egyik üzenet, amely ebből a jelentésből is kiviláglik, az az, hogy van egy tájékoztatási deficit, már megállapíthatták egy 2010-es közleményben amely a kárta alkalmazásáról szól, és ennek első következtetéseiről, ott is szerepelt, hogy javítani kell a tájékoztatást és a kommunikációt. Úgy tűnik számunkra, hogy talán egy kicsit fejlődött a kommunikáció, most át kell lépnünk egy konkrétabb szakaszba, és még inkább, még jobban ki kell fejtenünk, hogy hogyan, mikor kell alkalmazni a kertet, mikor nem alkalmazandó, mit, mit kell tenni, hogyha valaki úgy érzi, hogy jogsértés áldozatává vált, olyan jogs, jogi, amely az alapjogi kartában szerepel. Ez tehát egy erőfeszítés, amelyet az Európai Bizottság szintjén végeznek, hogy konkrétabban kommunikáljunk ezen a területen, másrésztről az is nyilvánvaló, hogy ez egy összetett jogi szöveg, ahogyan ezt már számos előadó említette ma délelőtt, nagyon erős elvárások vannak itt a nagy körében ezzel szemben és itt olyan összetett jogi szövegekről van szó, amelyek akár egy hétig a konferenciák tárgyául, tehát nagy elvárások a közvélemény szempontjából is bonyolult jogi szövegek, ez bizonyosan nagy kihívás az információs politika számára. A bizottság na, konkrét szenték, az, hogy segítse a polgárokat, akik alapjogi problémákkal szembesülnek, a legegyszerűbb ebben a szakaszban az, hogy ellátjuk őket információkkal, listákkal, azt illetően, hogy milyen, hogyan fordulhatnak ilyen panaszokkal saját országukban hatóságokhoz. Ezért hoztuk létre az e-justice honlapot, hogy már megoldást találjunk ezen információs tájékoztatási problémákra, és most megadom a szót Margaretnek, hogy mutassa be az e-justice honlapot. Thank you, Emmanuel. Good afternoon, ladies. Köszönöm, Emmanuel. Az e-justice portáról szeretnék röviden beszélni, és arról, hogy eh, hogyan lehet ezt eh, alkalmazni arra, hogy megtaláljuk az egyes tagállamokban a jogorvoslati mechanizmusokat. Évek óta Folytatunk erőfeszítéseket, eh, folytatnak a tagállamok erőfeszítéseket az e-justice területén, nemzeti projektek indultak, vagy akár olyan projektek, amelyekben két-három vagy négy tagállam összefogott de nyilvánvalóan egyre több olyan állampolgár van, aki a saját állampolgársága szerinti országon kívül él, ezért is fontos, hogy határon átnyúló igazságügyi szolgáltatásokat és információkat is nyújtsunk. Teljesen egyértelműek a statisztikák. 2008-ban 11,3 millió európai élt saját hazájától távol, 2008-ban kezdődött az Európai E-Justice-on a e kapcsolatos munka. A cél az volt, hogy információs kommunikációs technológiát használjunk annak érdekében, hogy racionalizáljuk és egyszerűsítsük a jogi eljárásokat, és a joghoz való hozzáférést egyszerűbbé tegyük a polgárok számára. Emellett eh, szeretnénk és szerettük volna a lehető legtöbb tagállamra kiterjeszteni az e-justice-t. Ami az intézményes hátteret illeti, 2008. májusában az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt, amelynek a címe Towards the European E-Justice e Strategy, ezt novemberben, szintén 2008-ban követte a tanácsnak a határozati cselekvési terve az e-justice-szal kapcsolatban, és a parlament pedig egy irány egy állásfoglalást fogadott el 2008. decemberében. A Stokholmi program erősen fókuszált az e-justice-ra, és kimondta, hogy ennek horizontálisnak kell lenniük, és a büntető jog, valamint a közigazgatási jog területére is ki kell terjedniük. 2012 végén lesz egy javaslat majd az e-justice jogalapjára vonatkozóan. Ennek útmutatásai vagy irányelvei a következők lesznek. Decentralizált megközelítés, nem akarunk központi adatbázist létrehozni. A cél az, hogy összekössük a nemzeti adatbázisokat annak érdekében, hogy az információ könnyebben hozzáférhető legyen. Lépésről lépésre kívánunk előre haladni, eh, statikus információval kezdtünk, eh, és onnan építkezünk. Rendkívül ambíciózus programról van szó, abban az értelemben, hogy eh, ez nem csak egy projekt, hanem egy folyamat, egy program, amelynek 20 alprogramja van, például a földnyilvántartások összekötése, vagy a cégjegyzékek összekötése, vagy a csődjegyzékek összekötése, és e, e, ilyen adatokhoz való hozzáférés, stb. stb. Együttműködünk szorosan a tagállamokkal és a többi intézménnyel, valamint a jogalkalmazókkal is. Természetesen az adatvédelmi biztossal is. Az Európai Adatvédelmi Biztossal. A portál összes tartalma minden európai hivatalos nyelven elérhető, kivéve, talán, kivéve az ír nyelvet. Az első verziót tavaly júliusban indítottuk, 12 ezer eh, oldal volt elérhető 22 nyelven. Év végén eh, lesz a második változat, a második kiadás. Eh, itt áldozat és vádlott jogi anyagok lesznek, valamint alapvető jogi anyagok. Emellett megpróbáljuk alasítani a rendelkezésre álló többi forrást. Vannak olyan weblapok, amelyeket a mi főigazgatóságunk irányít. Az Európai Judicial Atlas és a egyéb szakmai jellegű lapok, amelyeket integrálni fogunk a late payment, tehát a késői kifizetésről szóló irányelvvel kapcsolatos végrehajtási tanácsok szintén majd rákerülnek az e-justice portára. 2012 lesz az, ahol jogforrások, bírói rendszerek, illetve igazságügyi rendszerek, joglisták, probléma és konfliktus megoldó útmutatók is rákerülnek majd a lapra. Lesz EU lap, illetve tagállami lapok. A tagállami lapokért, weblapokért a tagállamok vállalnak a felelősséget, vállalják a felelősséget, saját nyelvükön megszerkeztik, mi pedig lefordítatjuk a lapot. Emellett lesznek praktikus eszközök, amelyek onnan elérhetőek. Például a Franciaországban él, és Franciaországban spanyol, spanyolul beszélő ügyvédet keres, aki ráadásul családjogi kérdésekre specializálja magát, az a portálon egy eszköz segítségével megtalálhatja azt az ügyvédet, akit keres. Az alapvető jogi lapja a portálnak átvándorol majd a Your Rights, az önök jogai, vagy az ön jogai fejezetbe. Emellett lesz egy EU oldal, amely egy bevezető információt tartalmaz az intézményekről, és arról, hogy hogyan lehet ezekkel felvenni a kapcsolatot, valamint arról is, hogy mikor kell alkalmazni az alapvető jogok kartáját. Ami a nemzeti lapokat illeti, ez a nemzeti bíróságokról fog ismertetőt közölni, az emberi jogi intézetekről, az intézményekről, az ombudsmanokról, illetve egyéb specializált emberi jogi testületekről és bármi másról, amit a tagállam fontosnak tart. Így néz ki a homepage jelenleg. És itt van egy érdekes dolog, mert a regionális preferenciát, nyelvi preferenciát vagy tartalmi preferenciát be lehet állítani, tehát személyre szabottá lehet tenni, illetve hírlevélre lehet feliratkozni. Hogyha valaki regisztrálja magát és hírlevelet kér, akkor e-mail értesítést kap arról, hogyha a tagállam módosítja az általa elhelyezett tartalmat, hogyha valaki azt jelöli meg, hogy X tagállam lapját akarja folyamatosan figyelemmel kísérni. Novemberben, 2011 novemberében fog ez az új változat beindulni. Ez egy tagállami, ez egy tagállami lapnak a példája. Spanyolországban hogyan lehet mediátor találni, ott vannak a tagállami lapok, Ez eh, egy angol nyelvű lap a, az esetjogról a francia nemzeti oldalon. Évente 50 ezre látogatják meg, 35 ezeren például szeptemberben látogatták meg a lapunkat. Nagyon sok reklámot nem kapott a portál, amióta beindítottuk és éppen ezért az, hogy egyes tagállamok igazságügyi minisztériumában mekkora reklámot kap, az erősen meglátszik, mert Romániából érkeznek a látogatóink 25%-a. Ez azért van, mert a Román Igazságügyi Minisztériumhoz kapcsolódó összes oldalról el lehet érni a mi lapunkat. Nincs értelme egyébként egy ilyen lapot üzemeltetni, hogyha nem reklámozzuk, és nem tudnak róla az emberek. Tehát megpróbáljuk az erőfeszítéseinket megkettőzni idén és jövőre, hogy jobban megismertessük ezt a portált szeretnénk célzott promóciót is indítani, például áldozatvédelmi vagy vádlottak jogairól szóló információkkal. Ez lenne tehát a két központi témánk jövőre, és um, segítséget nyújtunk um, az ezeken a területeken aktív szervezeteknek statikus vagy változó uh, bennereket uh, uh, is tudunk adni az érdeklődő szervezeteknek. 2012-ben általános promóciós tevékenységet fogunk kezdeni, a jogi karokon és a népügyvédje irodákban. A tagállami igazságügyminisztériumok nagy mértékben részt vesznek a munkánkban, és minden minisztérium legalább egy helyen egy kapcsolódási pontot helyez el a mi portálunkra. Hogyha önök ezek után kedvet éreznek arra, hogy meglátogassák ezt a honlapot, akkor kérem tegyék meg, sőt várjuk a visszajelzéseiket is, és örülnénk annak is, hogyha reklámoznák ezt a lapot. Hozzáadott érték az, hogy minden tagállamban, minden nyelven elérhető ez a lap, tehát nagyon sokféle szervezet használhatja. Köszönöm. Köszönjük, Margaret, ezt a prezentációt. Megadom a szót a vendégeknek. Auken asszony kezd. Tessék, öné az első kérdés. Köszönöm, elnök úr. Fél milliárd ember képviseletében egyedül éltem, e, ültem itt egy ideig, és ez, ez egy letaglózó élmény, de most már nem egyedül vagyok. David Lowhoz tennék fel egy kérdést. Tegyük világossá, hogy amikor ön az emberi jogokról beszél, és arról, hogy, hogy mit próbálunk megtenni, akkor azért ne legyünk szemérmesek. Az Európai Bizottság képez akadályokat. Az Európai Bizottság nem nagyon hajlandó foglalkozni bizonyos problémákkal akkor sem, hogyha egyébként a feladata lenne. Tehát ez az egyik gát, amit nekünk, és sok ilyen gát van, de ez az egyik gát, amit nekünk le kell küzdenünk úgy tesznek, az Európai Bizottság úgy tesz, mintha ők egy bíróság lennének. Holott az egy másik szerv. Az Európai Bíróságnak nyilvánvalóan tartózkodnia kell bizonyos dolgoktól, de az Európai Bizottságnak viszont mindennek kell tenni annak érdekében, hogy a parlamentet segíti a szerződéses feladatainak ellátásában. Itt olyan dolgokra gondolok, mint az átláthatóság, vagy a dokumentumokhoz való hozzáférés, és igen kínos, hogy az Európai Bizottság nem hallgat a parlamenti többségre. Megpróbálja elkerülni azt, hogy a az alapvető kartához kapcsolódó munkát, munkában megsegítsen bennünket, vagy akár bármi más tevékenységben ez talán adalék ahhoz a problémához, ahhozokhoz a problémákhoz, amelyekről David már beszélt, és amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy tényleg azt gondoljuk, azt gondolják, hogy ez a szervezet miről szól. Például a skandináv nyelvekre le se lehet fordítani a bizottságunk nevét. másik kérdésem a bírósághoz szól. Abban egyetértünk, hogy a nemzet, az egyéni jogokkal tagállami szinten kell gondolkozni, ö, foglalkozni. De amennyiben egy bírósági döntés születik, akkor ezt be kell tartani. Ez elég egyértelmű kell, hogy legyen de én tudom, hogy nem így van. Ismerek Dán eseteket, de ismerek más országból származó eseteket is. Amikor előzetes döntést hoz a bíróság egy kérdésben, annak érdekében, hogy aztán a Nemzeti Bíróság majd annak megfelelően döntsön, és betartsa az európai szabályokat, e, és tényleg volt ilyen ügy, jó néhány, legalábbis az én hazámban, az Európai Bíróság aztán nem nagyon volt hajlandó rákérdezni. Ugye nem, azt mondják, hogy kérdezni nem kérdeznek, ők a válaszokat adnak. Úgy gondolják, hogy ez nekik méltóságon alul talán kérdezni. De az igazi probléma nem is ez. Az az, hogy az Európai Bíróság és az Európai Bizottság nagyon érdekli őket ez a téma. Majd Strasbourg megoldja. Én voltam az Európa Tanács tagja is, illetve ott a jogi bizottság tagja, de hát az meg, az meg hegymenet. Tehát ha valakit mi Strasbourgba küldünk a panaszával, annak annyi, tehát nem, nem fog tudni választ kapni. Hogyan tudnak segíteni bennünket abban, hogy az európai bírósági határozatok megfeleljenek, a, bocsánat, a nemzeti bírósági határozatok megfeleljenek az európai eh, szabályoknak. Például a saját statutumukba felvehetnék azt, hogy az Európai Bíróság kérdéseket intézhet a nemzeti bíróságokhoz, és eh, azok viszont kötelesek lennének válaszolni. Köszönöm. Merci, thank you. <clears throat> Um, it's very good having the two members, uh, two representatives of the two. Nagyon jó, hogy a két bíróság uh, képviselteti magát ugyanazon a panel, uh, ugyanabban a panelban, mert uh, majd a jövő héten mi lesz Strasbourgban. Azt hiszem korábban kiderült, hogy vannak olyan ö, államok, akiknek még beletelik néhány évbe, hogy ö, csatlakozzanak az egyezményhez. És ugye az embereknek meg kell érteni, hogy ö, hogyan fordulhatnak az Európai Emberjogi Bírósághoz. Az adatok szerint ö, Törökország és Oroszországra vonatkozik az esetek 38%-a. Felmerült tehát a szubszidiaritás kérdése, illetve az, hogy a csatlakozandó országoknak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a helyi rendszerek megfelelően működjenek, ami az egyezményt illeti. Persze az összes EU intézménynek is biztosítani kell azt, hogy ne kelljen ilyen kérdésekben Strasbourghoz fordulni. Tehát azt szeretném mondani, hogy a szubszidiaritás elve értelmében vagy legalábbis ahogyan a Strasburgi értelmezés ezt tartalmazza, nagyon fontos lesz, hogy az ENS eset például ne Strasbourgban kelljen, hogy megoldásra kerüljön, hanem intézményes szinten. És például, hogyha valaki egy panaszt Görögországban az Egyesült Királysággal szemben nyújt be, akkor az EU intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Strasbourg illetékesség, mint külső felügyeleti szerv értelmezhető legyen, tehát Nagyon szépen köszönöm, parancsoljon. Köszönöm a szót. A kérdésem az, ami olyasmihez kapcsolódik, amiről már szó volt ma délelőtt. Nagyon örülök, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróságot is képviseltetik itt a panelben. Ugyanis teljesen világos, hogy alapvető kérdésekben, mint például a szabad médiákhoz való hozzáférés kérdése. Ugye a közelmúltban két-három-négy országban is felmerült ez a probléma. Tehát hogyan tudunk együttműködni? Az Európai Parlament, az Európai Emberjogi Bíróság és az Európa Tanács. Az emberjogi főbiztos értékelése és az Európai Emberjogi Bíróság határozatát figyelembe veszik, amikor az tagállamokban jogszabályokat hoznak? Nem. Nagyon jól emlékszem ugyanis, ö, az Európa Tanács emberjogi biztosa ö, értékelt egy adott ö, jogszabályt egy adott tagállamban. Part of the basic, the IABC jurisprudence in our Europe. And... Emlékszem nagyon jól erre az esetre, amikor a tagállamokon belül megszeri, megszeltik egy döntés, ez ugyanolyan eset, mint a kopenhágai feltételek, vagy kritériumok. Ahogy csatlakozik valaki, már nem köteles a médiák szabadságának ö, ugyanúgy ö, teret adni, mint ö, csatlakozás előtt. Ez pedig többenetes, mert ö, Európa azt ö, állítja magáról, hogy a szabadság bajnoka. Mindenki másnak meg akarjuk ezt tanítani, például Kínának. És ugyanakkor a saját házunk táján egyértelmű esetekkel rendelkezünk, amikor is ezeket a, szab- a normákat megsértik. És nem történik semmi. Ön szerint mit kell tenni annak érdekében, hogy Európában a napi gyakorlatban kötelezővé tegyük ezeket a tagállamok számára, nem a politika sikján. Mert ez a különbségtétel, hogy csatlakozás előtt kötelező, de csatlakozás után már szabadon rendelkezhetnek a tagállamok vele, ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm, van-e más kérdés, tessék? Uh, so, sorry, yeah, this is a, a question. Can you hear me? Yeah, it's a question for uh, Sabine. Um, in uh, my presentation, I... Sabine, azt tenném fel a kérdést. Az előadásomban nem volt sok idő részletekbe bocsájtkozni, de emberjogi intézményként, illetve európai szintű kihatásként felvetődött az a kérdés, hogy a bíróság ítéletein kellene változtatni, hogy be lehessen avatkozni egyes esetekben. Tehát hogyha az, hiszen az emberi jogi bíróság élhet ilyen kérelmekkel. Mi ezt fontosnak tekintjük az emberi jogi intézmények egyre erősödő szerepét tekintve is. Jelenleg a kárta már jogilag kötelező, és vannak párhuzamosságok, vannak meccéspontok különböző területek között. Hogyan látja ön ezt a problémát? Múlt héten a regiszter vezetőjével is beszéltem, ő is tájékozott ezen pontokat illetően. Hogyha módosításokat javasolnának, akkor a bíróság javasolja ezeket a változtatásokat. Elnök, köszönöm. Mielőtt megadnám a szót az előadóknak, talán jó magam is két kérdést vetnék fel. A, köz, a kommunikációt illetően végeztek-e elemzéseket, értékeléseket, tesztelték hogy melyik kommunikációs mód a leghatékonyabb, egy internetoldal, vannak-e válaszok, esetleg szofisztikáltabb válaszok a levelekre, hogy kifejtsék a polgároknak azt, hogy az ott esetben a szerv nem tud eljárni, vannak-e kommunikációs stratégiáik, tettek-e valamit ebben az ügyben, és önök szerint melyek lennének a legjobb kommunikációs módok. Bizottsági tisztviselőként néha kapok leveleket a polgároktól, ahol standard formulákat látok, és a polgárok nem örülnek annak, hogy mindig egyik helyről a másikra küldözgetik őket. Nos, tehát szeretném azt is megkérdezni, hogy van egy, van-e egy méreható elemzés, hiszen nagyon sok levél panasz érkezik egyes országokból. Mit jelent ez? hiszen itt bizonyosan le kell vonni a megfelelő következményeket, nem elsértett következményeket, de ez bizonyosan jelez valamit. Vannak-e tanulmányok ebben a tárgyban? Hiszen például fordultak-e szociológiai jellegű tanulmányokhoz, hogy mit jelent ez? Köszönöm. David. Very much. Um... Köszönöm. Nagyon jó dolog Margaret-től kérdést kapni. A intézményközi kérdések nagyon érzékeny témájáról. Margaret talán engedélyével kiterjesztem én ezt a választ egy sor más kérdésre is, mert akkor jobban tudok válaszolni az ön kérdésére is. Amikor itt most figyeltem az eseményeket, az jutott eszembe, hogy eh, van egy kis különbség a között, ahogy mi állunk a petíciós folyamathoz itt a parlamentben, mégpedig nagyon pozitívan eh, az európai polgárok felé. Eh, azt az üzenetet akarjuk közvetíteni az európai polgárok felé, hogy ez az európai parlament, az európai polgárok választották, és mi vagyunk itt azért, hogy mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk a polgároknak már a priori. hogyha van kétség, akkor kétség esetén a petíció benyújtója javára vagyunk hajlamosak dönteni. Nem úgy, mint a többi itt elhangzott intézmény, akik képviselőik beszéltek arról, hogy ők nagyon szigorúan veszik a szabályokat. Mi nem vesszük olyan szigorúan az írott szabályokat, hanem azt tesszük, amit egy parlamentnek a polgárok jogainak védelme érdekében tenni kell. Ez egy teljesen más megközelítés ezt tiszteletben kell tartani. A petíciókat közvetlenül a parlament kapja, nem nemzeti képviselőn kell keresztül menni, nem kell nemzeti hatóságnál előbb végigjárni a folyamatot, hanem közvetlenül lehet hozzánk fordulni, mi meghallgatjuk őket, és válaszolunk nekik. Lehet, hogy a válasz nem tetszik, de minden esetben van válasz, tehát nincs rossz ajtó. Ha van probléma, emberi jogi jellegű probléma, azt az Európai Parlament meghallgatja támogatja. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a parlament lehetőségeivel kapcsolatos elvárások nagyon eltérnek azoktól az elvárásoktól, amelyeket egy bírósággal szemben lehet joggal támasztani. És akkor itt térek vissza arra, amit Margaret mondott, az akadályokra. Az egyik akadály az pont az, hogy eh, mivel a parlamenti képviselők nyitottabbak és úgy érzik, hogy válaszolniuk kell az emberek kérdésére, mi befogadóbbak vagyunk eh, a témákat illetően, tehát az alapvető jogokkal kapcsolatos felvetéseket befogadóbban nézzük. Eh, látunk akadályokat az Európai Bizottsággal való viszonyunkban, amikor olyan ügyekkel foglalkozunk, ami szerintünk az állampolgárok alapvető jogaival kapcsolatosak, és jó lenne itt meghallgatni egy-két petíció benyújtót is, de van egy kis eltérés, eh, aközött, amit mi az Európai Bizottság eh, vagy Európai Uniós kompetenciának tartunk, meg amit az Európai Bizottság tart eh, a Európai Uniós kompetenciának, mert a tulajdonjogi rendszer a bizottság szerint tagállami hatáskör. Mi nem a tulajdonosi rendszerről beszélünk, hanem az egyes polgárok tulajdonhoz fűződő jogáról, e, és ugyanígy egyes személyek menedékhez fűződő, vagy menekült státuszhoz fűződő jogáról beszélünk. E, és kiavítanak majd a képviselők, akik itt ülnek, ha szerintük nincs igazam, de a képviselők úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság rendkívül restriktív módon szemléli saját hatásköreit, és ez frusztrációt okoz itt a petíciós bizottság üléseim. Közelről figyelemmel kísérjük az e-justice portált. Felhívom a figyelmet arra, hogy nekünk is egy fantasztikus portálunk van. Dolgozunk rajta, fejlesztjük, soká lesz tökéletes, de ezzel már egy sor olyan webportál áll rendelkezésre, önöknek is nyilván van az önök szervezeteinek, amelyeken keresztül a polgárok válaszokat kaphatnak. Az Ombudsman webportálja modellértékű számunkra, tartalmazza azokat a tevékenységeket és folyamatokat, amelyek az ombudsmanhoz benyújtott panasz útját mutatják. Tehát egyfajta forrás az a portál, de nekünk vannak bizonyos hatásköreink, vannak hozzá, van hozzáadott értékünk, vannak előnyeink. Van nekünk még ezen kívül egy időszakos kiadványunk, nem olyan jó, mint a webportál, néha jobb, Pöti Zsurnálnak hívják, erre fel lehet iratkozni. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő hetekben megkapják a saját maguk példányát, mert az elkövetkezendő számban szó lesz erről az ülésről. Emellett twitterezünk is, ahol frissítünk mindig. Frissítjük az információt a petíciós bizottság barátai számára, és megpróbálunk interakcióba bocsátkozni a polgárokkal, megpróbáljuk bevonni őket, hiszen az ő jogaikról, az ő alapvető jogaikról van szó, és megpróbálunk segíteni nekik. Tehát Margarit kérdésére válaszolva, bár egy kicsit eltértem tőle. A lényeg az, hogy be kell vonni a polgárokat a párbeszédbe, és ez a parlament szempontjából rendkívül fontos. Mi a bíróságok hatáskörét tiszteletben tartjuk, és elfogadjuk, legyen az a Strasburgi Bíróság vagy a Luxemburgi Bíróság, tudjuk, hogy mennyire drága mulatság bíróságra vinni egy ügyet, és tudjuk azt is, hogy milyen nehéz értelmezni a, egy mondjuk előzetes ítéletet, bírói ítéletet. Nagyon nehéz feldolgozni, megérteni. Akár itt el is gondolkozhatnak azon, hogy egyszerű nyelvezetben megpróbálják megmagyarázni az európai polgároknak, hogy mi a következménye egy bírói döntésnek. Tehát a jelenleginél sokkal egyszerűbb nyelvezetet használni. Így tudnánk talán összefogni annak érdekében, hogy az emberek az európai intézményekhez forduljanak válaszokért. És ezen túlmenően a civil társadalommal és a nemzeti intézményekkel is felvehetjük a kapcsolatot, és kialakíthatunk egy élő kapcsolatot a az Európai Parlament és az állampolgárok, valamint más szervezetek között is. Szabina akar -e válaszolni, mondja az elnök. Uh, the question of um, what to do. Nos, a kérdés az, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nemzeti bíróságok uh, nem fordulnak tanácsért a bírósághoz. A kapcsolat az Európai Bíróság és a Nemzeti Bíróságok között a tanácsadási stádiumban együttműködés, mégpedig azonos uh, státuszú bíróságok között. Az Európai Bíróság nem magasabb rendű, mint a nemzeti legfelsőbb bíróság. Úgyhogy úgy gondolom, a bíróság semmiképpen általános szabály, hogy akkor döntenek, amikor hozzájuk fordul valaki, nem üldözik azokat, akik nem tartják tiszteletbe a jogot. Tehát nem a bíróságnak kell kezdeményezni, hogy valakit elkezdjenek üldözni ilyen esetben. Bizonyára tudják, hogy az Egyesült Államokban például egészen más ugyan a rendszer, de van lehetőség arra, hogyha valaki nem ért egyet a legfelsőbb bíróság döntésével az egyik államban, akkor fordulhat egy másik bírósághoz, ami 3-4 ezer megkereséssel rendelkezik évente. Ez azonban egészen más rendszer, mint az Európai Uniós rendszer. Jelenlegi helyzetben a bíróság olyan aktívan nem léphet fel, mint ahogyan ezt ön javasolja. Thank you. Just to continue on the same topic, uh, it is... Köszönöm szépen, hogy csatlakozom ehhez a témához. Azt hiszem, nagyon jó uh, illusztrálja mindez, hogy a két bíróság hogyan tudja kiegészíteni egymást. Például az Európai Emberjogi Bíróság többször ítélkezett, sajnos nem emlékszem a nevekre, amelyekben azt találta, hogy önkéntes és jogtalan elutasítás esetén, amikor egy EU jogértelmezéssel az Európai Bírósághoz fordul, az emberjogi egyezmény hatos cikke értelmében bíróság elé vihető. Legalább, ilyen, legalább kétszer volt példa ilyen esetre, úgyhogy ez nagyon jól illusztrálja azt hiszem, és érdekes módon a kiegészítő jelleget. Talán részben nekem szóltak még kérdések, ezekre reflektálva azt szeretném mondani, hogy csak üdvözölni tudom azt, hogy említette a szubszidiaritást, Az Európai Emberjogi Bíróság jövője és az erről szóló konferencia is koncentrált hatékonyságának növelésére, de ugyanakkor pontosan olyan jelzéseket kívánt közvetíteni a, ta, a tagállamoknak, amelyek a szubszidiaritás keretén belüli jog ö, feladataikra ö, emlékeztetik őket, nevezetesen, hogy elsősorban a nemzeti szinten kell érvényre jutatniuk az emberi jogokat. Így lehet elérni, hogy hatékonyan védjük az embereket, és hogy az Európai Bíróság ö, kevesebb feladattal kelljen, hogy megküzdjön. Ez az az üzenet, ami eljut, el kell, hogy jusson ugye a nemzeti hatóságokhoz is, és ezt tiszteletbe is kell tartaniuk. A bíróság ezt remélné legalábbis, mint eredményt. Egyébként, ami a bíróság határozatainak végrehajtását illeti, a, a megfelelő miniszterek, illetve az Európa Tanács hatáskörébe tartozik, illetve maga a konferencia is elismerte, hogy van itt még tennivaló. Csak azt mondhatom, hogy ha az Európai Parlament politikai vagy más módon befolyással tud élni az Európa Tanács miniszterének tevékenységére, ez is nagyon hasznos lenne annak érdekében, hogy jobban megszervezett és gyorsabb ítéletek szülessenek, hiszen sajnos nem elég jól működik most ez a rendszer. Megint csak ehhez is kapcsolódva, illetve a két bíróság közötti kapcsolatra mutatva azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió egyezményhez való csatlakozásának dokumentum tervezetében az is megfogalmazódott, hogy olyan esetekben, amikor a nemzeti bíróságok alkalmazzák az EU jogot, és nem küldik az Európai Bíróságra, de aztán panaszszal él valaki Strasbourgba. Ezen eszköz tervezet keretén belül lesz egy módja annak, hogy új eljárás induljon, amelynek keretén belül az Európai Bíróság fog dönteni. Úgyhogy európai szinten nem az Európai Emberjogi Bíróság lesz az első, akinek meg kell ítélnie az Európai Uniós jogalkalmazását emberjogi kérdésekben. Aztán, ami azt az elemzést illeti, amelyet a panasz típusokkal kapcsolatban végeztünk, amelyeket kapunk, és hogy hogyan tudnánk hatékonyabban elbírálni őket. Alapvetően két fontos területen jártunk el így. Komoly panaszok esetén, ahol elképzelhető, hogy jogsértés történt. Rendszeresen elemzést folytatunk, és ha bármi olyasmit találunk, több esetben is, ami valamilyen strukturális probléma eredménye a tagállamokban, a bíróság évek óta először hoz egy életet, mintaértékűt, aminek keretén belül megpróbálja megvizsgálni az egész problématikát, és aztán a nemzeti hatóságokhoz fordul, mondván, hogy elvben mit kellene tenniük annak érdekében, hogy elkerülje azt, hogy több rendben előforduljanak ezek a jogsértések. Ez az elemzés gyakorta eh, megtörténik. Másrészt tanulmányok is születnek eh, arról, hogy eh, milyen panaszokat nem tudunk elfogadni. Van itt előttem egy ilyen tanulmány, hogy elemez, amelyben elemzeztük azt, hogy például milyen okoknál fogva nem lehetett elfogadni bizonyos panaszokat. Egy érdekessége ennek az, hogy a jogi képviselő jelenléte milyen mértékben javít az elfogadhatósági arányon. Ugyanis az emberjogi bíróságon csak az előre haladott állapotban kötelező a jogi képviselet. Kezdeti szakaszban nem. 2009-ben és 2010-ben végzett tanulmányaink alapján a jog képviselete rendelkező országokból származó panaszok esetében kevesebb volt a visszautasítás, de voltak olyan országok is, ahol az esetek többségében ö, olyanokat utasítottunk ö, el, ahol volt jogi képviselet, úgyhogy nagyon világosan nem lehetett végül is megállapítani semmit. Összességében az elutasított esetek 20-22%-a, amely a bíróság hatáján kívül esett, végül is jogi képviselettel rendelkezett. A lényeg az, hogy a közvéleménynek is, és a szakembereknek is tudniuk kell arról, hogy milyen szabályok szerint lehet elfogadni egy esetet, avagy sem. Persze különböző módon köszönöm. About our strategies uh, of communication and... Nos, akkor nagyon röviden a kommunikációs stratégiánkról és arról, hogy az alatt mi értendő értékeljük a hozzánk befutó panaszokat, elemezzük, hogy miről van bennük szó, megvizsgáljuk a befogadhatatlan panaszokat is, és azok okait, hogy miért befogadhatatlanok ezek. Mindezt megtalálják éves jelentésünkben, és számokkal is kiértékeljük mindezt. Ezen elemzés után megpróbáljuk kommunikációs stratégiánkat kiigazítani, kaptunk néhány befogadhatatlan panaszt szociális hálózatokról az interneten. Itt magánvállalatok magántevékenységéről van szó, ezért ezzel nem tudtunk foglalkozni, de a honlapunkon ezt információként megjelenítettük, hogy ilyen esetekben csak a nemzeti hatóságokhoz lehet fordulni. Ilyen elemzések tehát vannak, és ehhez képest kiigazítjuk kommunikációs stratégiánkat. Merci beaucoup. Je... Köszönöm szépen. Javaslom, hogy zárjuk le ezt a panelt. Először is köszönetet szeretnék mondani valamennyi előadónak beszámolójáért, melyek rendkívül ösztönzőek voltak. Szeretném kérni a következő panel előadóit, hogy foglaljanak helyet, hiszen azonnal el kell indtanunk a második panelt, 17 órakor le kell zárnunk az ülést. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ce dernier panel est pour les intervenants. Köszönöm az utolsó panel résztvevőjének, hogy eljöttek, akik éppen most foglalták el helyük, helyüket. Világos a célkitűzés, itt tagállami szinten mutattuk be a helyzetet, délelőtt megpróbáltuk európai szinten megvizsgálni a gyakorlatokat, és most az utolsó panel során a célkitűzésünk az nagyon egyszerű. Meg kell néznünk, hogy lehetne több együttműködés a tagállami hatóságok között, valamint európai és tagállami szinten. Ez egy olyan kérdés, amelyet mert a kárta alkalmazásáról szóló éves beszámoló, éves jelentés is felvetett. Ott felmerült, hogy lehetne új lehetne e új együttműködés lehetőségeket felfedezni a panaszok irányítását illetően, továbbvitelét illetően is. Itt arra lenne szükség, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan lehetne a hatóságok közötti együttműködést javítani. És délelőtt a Belgium képviselő beszélt arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a koordinációra ugyanazon országon belül, hát akkor el lehet képzelni, hogy ez az együttműködési erőfeszítés európai szinten, illetve tagállami szinten is kial. A cél tehát az, hogy ezen lehetőségekkel, perspektívákkal foglalkozzunk, ugyanakkor jobban megértsük, ami már létrejött, az Európai Ombudsman beszámolójából. Ez tehát ennek a panelnek a célkitűzése. Szonya Mazininek adom meg a szót, aki az uniós állampolgárság kormányzás intézmény és külkapcsolatok bizottságának alelnöke a régiók bizottságánál. A régiók bizottsága lényeges szerepet játszott, hiszen a régiók első vonalban dolgoznak ezekkel a problémákkal. Hallottuk Dominik Bodis beszámolóját, amely, aki elmondta, hogy 600 kapcsolattartó pont van Franciaországban, és ez megmutatja, hogy mennyire fontos szerepet játszhat a regionális szint az alapjogok hatékony alkalmazásában. Szanyam az Ilinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok, olaszul fogok beszélni, ez az anyanyelvem. A régiók bizottsága képviselőjeként szeretném kiemelni, hogy a helyi önkormányzatok mennyire fontos szerepet játszanak az alapjogok, alapjogi karta alkalmazásában. Különösen ami azt a célkitűzést illeti, amiről most vitázunk, az az azt, hogy orientációt adjunk az egyéneknek, a természetes személyeknek, hogy megfelelő védelmi mechanizmusokat találjanak az alapjogok sérülése esetén. A régiók bizottsága számos véleményében kiemelte, hogy noha Európa nagyon fejlett jogi kerettel rendelkezik az alapjogok területén, a gyakorlatban hiányosságok tapasztalhatók ezen jogok garantálása esetén. A régiók bizottsága osztja tehát a bizottság álláspontját, és ez megjelenik az utolsó dokumentumában a 2010-es jelentésben az alapjogok kártyának alkalmazása vonatkozásában. Jobban kell tehát alkalmazni az Európai Unió által garantált jogokat. Meglepő azonban, hogy ebben a dokumentumban nem kerül említésre a helyi és regionális önkormányzatok aktív lényegi szerepe az 51-es cikk első bekezdése az alapjogok kártájában. Ott az szerepel, hogy a jogokat nem csupán az Európai Uniós intézményekben kell alkalmazni, hanem a tagállamokban is, amennyiben ezek uniós jogot alkalmaznak. Nyilvánvaló, hogy a tagállamok, amikor az európai eredetű szabályokat alkalmazzák, akkor saját belső szabályaik szerint járnak el a jogalkotás és közigazgatási hatáskör megosztást, illetően a kormányzás különböző szintjei között. A különböző tagállamokban a helyi és regionális önkormányzatok jogalkotási, közigazgatási hatáskörökkel rendelkeznek olyan területeken, ahol a közösségi jog rendkívül befolyásos. A helyi és regionális önkormányzatok tehát nagyon gyakran alkalmazzák a közösségi joganyagot, tehát tiszteletben kell tartaniuk a kártában rögzített jogokat, ami Olaszországot illeti. Az alkotmány 117. cikkel ismeri hogy a régióknak jogalkotási hatáskörük van az, in, az oktatás, a munkabiztonságvédelme, az egészségvédelem területén, ahol is az Európai Unió jogának kihatása nagyon fontos. Egyes, Euró, egyes olasz tartományokban már kifejezett utalás történik az uniós alapjogi kártára, és ez a regionális jogalkotásban is megjelenik. A jogalkotási hatáskör az egyik dolog, ami miatt tekintetbe kell venni a helyi és regionális önkormányzatok autonómiáját. Mindenképpen emlékeztetni kell a helyi és regionális önkormányzatok jogköreire, ahol is felvetődhetnek olyan kérdések, amelyek az alapjogokkal függnek össze. Elnézést kérek a tolmácsoktól, hogyha gyorsan haladok. Rövidebbre szerettem volna szabni a felszólalásomat. Gondoljunk például a lakhatási alla polizia locale. Kritikára, helyi rendőrségre, az, mm, az egyén sérthetetlenségére, a biztonsághoz való jogra, az iskolapolitikára, az képzésre, a különböző felelősségekre amelyek kapcsolódnak a külföldiek befogadásához és a helyi közlekedés kezeléséhez. Nagyon sok a kertában szereplő jog olyan kérdéseket érint, amelyek általános jelentőségűek valamennyi közhivatal számára, a jó kormányzás, az átláthatóság, a dokumentumokhoz való hozzáférés, a gyermekek, az idősek és a fogyatékkal élők jogai. Ami pedig az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokat illeti, sok országban a for, az administratív formaságok, amelyek a tartózkodási joghoz kapcsolódnak, ahol kötelező a bejelentkezés a lakhely szerinti hatóságoknál. Nos, ez most már a helyi önkormányzatok hatáskörévé vált. Így módon az az uniós polgár, aki Olaszországban kíván tartózkodni három, hónapnál meghoz, három hónapot meghaladó időt, ö, nos, neki be kell jelentkeznie a lakás szerinti lakszim nyilvántartási hivatalnál. A helyes önkormányzat helyi és regionális önkormányzatok esetében tehát a hatáskörük túlmegy az egyszerű közigazgatási hatáskörön ilyen esetekben, hiszen ezen hivataloknak a befogadási politikával kapcsolatosan is szerepet kell játszaniuk, a lakhatás, az oktatás, szakképzés, közlekedés és egyéb területek vonatkozásában. Az eddigiek fényében világos, hogy a a garantált jogok konkrét alkalmazása egy olyan folyamat, amely minden kormányzási szintet igénybe vesz, nemzetközi, európai, állami, de regionális és helyi szintet úgy szintén. Ezt több ízben rögzítette a régiók bizottsága, és az Európai Parlament is elismerte ezt. Különösen a 2009. június 14-i állásfoglalásában, amely az alapjogokkal foglalkozik az Európai Unióban, 2004-2008 közötti időszakban. Ebben az állásfoglalásban aláhúzták azt a szerepet, amelyet a helyi és regionális önkormányzatok játszanak az alapjogok konkrét alkalmazásában és népszerűsítésében fontos a helyi és regionális önkormányzatok együttműködése, például amikor az adatgyűjtés kérdései merülnek fel, vagy a bevált gyakorlatoké. Erre az alapjogi ügynökség is felhívta a figyelmet, amely éves párbeszédet kezdeményezett a CSIVEX bizottsággal, a régiók bizottsága részéről, azért, hogy az alapjogok védelme és népszerűsítése több szinten megtörténjék. Nos, mindezen tények nyilvánvalósága ellenére, ami a helyi és regionális önkormányzatok alapvető szerepét illeti, az alapjogok kartájában rögzített jogok érvényesítését illetően nehezen ismerik el a helyi és regionális önkormányzatok ezen szerepét. Éppen ezért megjegyzendő, hogy Semmiféle hivatkozás nem szerepel a helyi és regionális önkormányzatokra az Európai Bizottság dokumentumában, amelyről a mai vita zajlik. Ez a 2010-es jelentés az alapjogi karta alkalmazását illetően. A Régiók Bizottsága jelenleg vitázik egy véleményről, melynek tárgya az alapjogi karta tényleges alkalmazása. A jelentéstevő Hakanson asszony, remélem jól ejtettem ki a nevét. Nos, ebben Ebben erős fenntartások találhatók. A jelentés, amely a kárta alkalmazásával foglalkozik, kiemeli, hogy fontos jobban tájékoztatni a polgárokat az alapjogi karta alkalmazásáról, és arról, hogy hogyan lehet jogsértés esetén eljárniuk. Nagyon sok félreértés van még ezzel kapcsolatban, ahogyan ezt számos panasz is megmutatta, amelyeket egyének nyújtottak be a bizottsághoz olyan magatartásokat érintenek ezek, amelyek állami hatóságokhoz kapcsolódnak, és nem tartoznak a kárta alkalmazási területébe. Ugyanakkor ezen polgárok számára ö, mindenképpen ö, választ kell adni arra, hogy hova irányíthatják feljelentéseiket, panaszaikat e tárgyban. A helyi és regionális önkormányzatok szerepe, ami ezt a tájékoztatási tevékenységet illeti, azon eseteket illetően, amelyekre alkalmazandó a kárta, illetve a jogsértések áldozatainak megfelelő iránymutatás nyújtása nagyon fontos hiszen jelen vagyunk a helyszínen, a területen, a helyi és regionális önkormányzatok a lehető legjobban be tudják tölteni azt a feladatot, hogy információval szolgáljanak, irányítsák a polgárokat. A helyi és regionális önkormányzatok ezen túlmenően a Régők Bizottsága révén is beszámolhatnak az európai intézményeknek arról, hogy hogyan is, élnek a pol- hogyan is élik meg a polgárok a kárta alkalmazását, és így nem válik a kommunikáció egyirányúvá. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknál tájékoztató szervek léteznek és személyzet, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek az alapjogok területén. Gondolok itt az ombudsmanra, az esélyegyenlőségű szervekre, az idegenrendelészeti hivatalokra. Itt olyan hivatalokról van szó, amelyekhez a magánszemélyek gyakran első körben fordulnak jogaik védelme érdekében. Amikor is konkrét javaslatokat fogalmazunk meg, akkor a régi, akkor ezen szerveknél dolgozó személyzet képzése lenne elsőrendű, különösen a kárta és annak alkalmazási köre lenne fontos ebből a szempontból, és azok a lehetőségek, amelyek rendelkezésre állnak az egyének számára, hogyha a kártát nem alkalmaznák lehetne egy referensi posztot létrehozni a fő helyi és regionális önkormányzatoknál, aki ezzel a területtel foglalkozna. Ez egyfajta egyablakos rendszer lenne az áldozatok segítése érdekében. Az Európa a Europe Direct hálózat, amely nagyon sok helyen jelen van a helyszínen területen, mégpedig a regionális és helyi önkormányzatoknál e tekintetben központi szerepet játszhatna. A referensek képzése is nagyon lényeges. Együttműködésben az Európai Dokumentációs Központtal és az egyetemekkel egyrésztről egy hatékony kommunikáció érdekében a polgárokkal. Gondolkodhatnánk a ügyvédek, bírák és a jogterületén működő egyéb személyek képzésére, hogy a kárta kihatásait bemutassuk, valamint a különböző fellebezési lehetőségekről is tájékoztassunk. Ami a bevált gyakorlatokat illeti, utalhatunk például arra, hogy nemrégiben jött létre az Európai Bizottság kezdeményezése, egy munkacsoport, a Europe Direct olasz hálózata, az alapjogok tárgyában. Ez a munkacsoport projektek megvalósításával foglalkozik a polgárok figyelem felhívása szempontjából erre a területre. Végezetül szeretném aláhúzni az Európai Uniós intézmények és a Régiók Bizottsága szerepét. Fontos itt fontosak azok, azok, azok a kezdeményezések, amelyek az iskolára, a civil nevelésre irányulnak, foglalkoznak az alapjogi karta ö, szerepével. Nagyon jelentős ö, tapasztalatok vannak e tekintetben. 2008-2009-es tanévben az én régiómban, emilia Románia tartományban is. Nagyon érdekes az a javaslat, hogy specifikus kommunikációs terveket kellene kidolgozni, amelyek a gyermekekre irányulnak. Én Reggio Emilia megye elnöke vagyok, ahol rendkívül tapasztalatokat tapasztalatokat gyűjtöttünk ebben a tárgykörben, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne képzési tanfolyamokat és speciális tananyagot kifejleszteni a gyermekek és a tanerők lennének itt a célközönség. Végezetül egy központi problémára szeretném felhívni a figyelmet, amelyet már felvetődött, és mi is központinak érezzük, mégpedig az alapjogi kárta, 60 év fejlődésének eredménye az európai welfare területén. Ez a béke időszaka volt Európában, de sajnos ezt aztán a balkáni szomorú események megszakították. A közkiadások növekedtek, a gazdaság szintén növekedett, és az általános jólét úgy szintén erősödött ebben az időszakban. Nem tudom, hogy a következő milyen lesz, de az a feltételenek, ennek, hogy a következő tíz év radikálisan különbözik az eltelt időszaktól, és nagyon sok dolog megváltozon nagyon sok országban, többek között Olaszországban is, és általában Európában, mégpedig továbbra is a bevált gyakorlatok cseréjének kérdése, hogy hogyan lehet a kertában rögzített alapjogokat garantálni, a kerte hogyan kompatibilis, hogyan lehet megvédeni az új jogokat a gazdasági válság következményeitől, milyen prioritásokat választhatunk ki, és milyen erőforrásokat társíthatunk ehhez, és hogyan lehet újra szervezni a jóléti államot. Ezek a nagy kérdések, amelyekkel szembesülünk. A mostanihoz hasonló találkozók nagyon hasznosak, ezeket erősíteni és népszerűsíteni kell. Azt hiszem, hogy együtt új válaszokat találhatunk. Azt hiszem, hogy nagyon sok erőre van szükség, és nagyon nagy szakértelemre, hogy jobb válaszokat találjunk, és ezt a demokráciát megvédelmezzük, amelynek más formái is lehetnek, mint amit ilyeneket eddig megismertünk. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony beszámolóját, amely most pedig megadom a szót Ian Hardennek, aki az Európai Ombudsman főtitkára. Köszönöm elnök úr a szót. Nos, ahogy ön is emlékeztetett minket erre ma délután, az alap jogok megsértése esetén keletkezett panaszok orvoslása terén végzett együttműködés. Úgyhogy, ha megengedi, a rendelkezésemre álló 10 percből kettőt arra szánnék, hogy visszatekintenék az előző szekció témájára, mert az Európai Ombudsman tevékenységének egy része, ami eléggé kulcsfontosságú, az, hogy olyan panaszokkal foglalkozon, amelyek az intézményeket illeti, mégpedig Európai Uniós szinten. Az alapjogi karta lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unióban lakók az Európai Ombudsmanhoz fordulhassanak panaszukkal, hogyha az unió intézményei valamilyen módon nem megfelelően kezelték az ügyüket. Az egyetlen kivétel az Európai Bíróság, amikor igazságszolgáltató tevékenységet folytat. Az Európai Ombudsman a tagállamokban levő hatóságok ellen megfogalmazott panaszok esetében nem járhat el, ezt megtehetik a nemzeti vagy a regionális ombudsmanek. Az Európai Parlament segítségével, és főleg a Petíciós Bizottság támogatásával az Európai Ombudsman mindig is azon a zárásponton volt, hogyha nem megfelelően kezelnek bizonyos eseteket, akkor ez lefedi az emberi és az alapvető jogok tiszteletben nem tartását is. Amikor először kinyilatkoztatták az alapjogi kartát 2000-ben, az ombudsman azonnal megkezdte tevékenységét. Nagyon sok kezdeményezést tettünk a karta alapján, például a kor alapján történő diszkriminációt, például, hogy csak egy példával éljek. Most, hogy a karta már ugyanolyan erőre emelkedett, mint a szerződések, rendszeresen a kartát veszük figyelembe, amikor is felderítjük az eseteket. Pontos számokkal nem rendelkezem, de a panaszok jelentős része, amely a mi mandátumunkba tartozik, a kartára vonatkozik. A rendelkezések közé tartozik a nem a, a diszkrimináció, a környezet, a dokumentumokhoz való hozzáférés, és persze a megfelelő adminisztráció, amelyet a Karta 41. cikke garantál. Mind a mellett. A legtöbb olyan panasz, amely a kartahoz tartozó jogokra vonatkozik, nem a mi mandátumunk, mert tagállami hatáskörbe tartozik. Az az ombudsman, amely foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel, a nemzeti, illetve a regionális ombudsman az adott tagállamban. Az európai ombudsman vagy továbbítja ezeket a panaszokat, vagy a panaszosnak elmondja, hogy hova forduljon. Subsidiarity in... És ennek így is kell lennie, hiszen ami az, az EU törvények adminisztrációjára vonatkozó szubszidiaritást, eh, szubszidiaritást illeti, eh, ja, tulajdonképpen ennek megfelel eh, az orvoslatok terén tiszteletbe tartott szubszidiaritás. És pontosan ezért történik az, hogy az Európai Ombudsman, illetve az egyes tagállamokban létrehozott hálózat amely összefogja az ombudsmeneket, létrehozta az Európai Ombudsmenek Hálózatát, és ez nagyon sokat segít nekünk, hogy jobban szolgáljuk az állampolgárokat. Az együttműködés rendkívül fontos, és így mindkét intézmény hatékonyabban tud tevékenykedni. Az együttműködés egyik mechanizmusa az, hogy a nemzeti és a regionális ombudsmanok a hálózaton belül az európai ombudsmanhez fordulnak az EU törvényekkel, illetve értelmezésükkel kapcsolatban. Ide tartoznak például az egyes esetek kapcsán felmerülő kérdések is. A válaszok nem kötelező jellegűek jogi szempontból, de segíthetnek az adott ombudsmannak, hogy meggyőző álláspontot alakítson ki. Nagyon sok megkeresést továbbítunk a bizottságnak, és a bizottság segít nekünk abban, hogy megfelelő választ ö, adjunk az adott ombudsmannak. Úgyhogy az EU szinten is együttműködünk a bizottsággal, hogy segítsük a nemzeti ombudsmeneket, hogy a felmerülő EU törvényekkel megbírkozzanak, hogyha hozzájuk fordulnak. Az alapjogi kartával kapcsolatban még nem történt megkeresés irányunkban. Ez talán azért lehet, mert nagyon sok nemzeti ombudsman több tapasztalattal rendelkezik az alapvető emberi és az emberi és alapjogokat illetően. Ott van például az agrárpolitika, ott voltak megkereséseink. Itt szeretnék rátérni a legfontosabb kérdésre a mai napon, amiről beszélni szeretnénk. Redink biztos asszony is említette már ezt bevezetőjében ma reggel. A legtöbb panasz olyan esetekre vonatkozik, ahol a panaszos úgy érzi, hogy nem megfelelően jártak el vele, és orvoslatot szeretne a kartára ut- utalnak a panaszosok, mert tudják, hogy ez EU eszköz, és EU intézményhez fordulnak. De a legtöbb esetben természetesen csak azt szeretnék, hogyha hatékonyan orvosolnák a problémájukat. Az nem igazán érdekli őket, hogy a nemzeti alkotmányos jogon, az alapjogi kartán, az Európai Emberjogi Egyezményen, az ENSZ egyezményen, a ö, fogyatékkal élők egyenre vonatkozó egyezményen, vagy akármi máson alapul. Nos, mivel jár ez a politikát illetően? Szerintem az első arra vonatkozik, hogy mennyire ismeri a közvélemény a kartát. Nagyon fontos cél, hogy az emberek minél jobban ismerjék a kartát. Az Euróbarométer felmérésében, amelyet az Európai Parlament segítségével végeztünk az év elején, a válaszadók több mint fele azt állította, hogy úgy gondolják, az Európai ombudsman legfontosabb feladat az, hogy tájékoztassa őket jogaikról. Ezt nagyon komolyan vettük, és azon gondolkodunk most éppen, hogy erre hogyan is reagáljunk. Hogyan tudjunk együttműködni jobban az Európai Bizottsággal, a parlamenttel és az alapjogi ügynökséggel annak érdekében, hogy megfelelően reagáljunk erre a meglátásra. Nagyon fontos cél, hogy az emberek jobban ismerjék a kartát. De ha azt gondoljuk, hogy ettől kevesebb panasz fog születni, amelyben a kartára utalnak, illetve azon intézményekre, amelyek nem, alka- nem alkalmazzák, csalódáshoz vezetne. A második dolog a szubszidiaritás az jogorvoslások terén. A gyakorlatban az Európai Ombudsman nagyon sok panaszt kap a nemzeti hatóságokkal szemben, ahogy ezt már elmagyaráztam. A kompetens ombudsmanhoz továbbítjuk ezeket a hálózaton belül, vagy elmondjuk a panaszosnak, hogy forduljon az adott ombudsmanhoz. Tapasztalataim szerint általában ez egyirányú utca. Ritkán fordul elő, hogy egy nemzeti ombudsman továbbít valamilyen panaszt az európai ombudsmanhez. Ennek az az oka, hogy ők nem kapnak olyan panaszt, amely aztán alapos elemzés után ö, ö, valamilyen ö, EU ö, hatáskörbe tartozna inkább, mint nemzetibe. Jobb lenne, hogyha az első körben a panaszosok a nemzeti ombudsmanhez fordulnának, nem az európaihoz. Így a nemzeti ombudsman tudná továbbítani nekünk a panaszokat, ahelyett, hogy ez fordítva történne. De hát egyik napról a másikra ez nem így lesz. De nincs is szükség semmiféle jogi változtatásra annak érdekében, hogy így legyen. Ez egész egyszerűen csak attól függ, hogy hogyan tekintik a kérdést az emberek. Az Európai Ombudsman hálózaton belül már elkezdtünk dolgozni annak érdekében, hogy az ombudsman szerepét jobban megértsék az emberek. Már elfogadtunk egy illetve e, egy, logót is elkezdtünk használni a network szá- a, a hálózat számára, illetve a weboldalon is láthatóbbá vált már ez a hálózat, egy interaktív útmutató is készült, hogy segítsünk a potenciális panaszosoknak eldönteni, hogy hova küldjék panaszokat. Két hét múlva a hálózat nemzeti ombudsmenjei Kopenhágában fognak összeülni, a megvitatandó témák között pontosan az lesz, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni a hálózatot, és hogyan lehetne áthidalni a szakadékot az Európai Unió és a polgárok között. Nos, ennek részét képezi az, hogy a kartát gyakorta úgy tekintik az emberek, hogy Brüsszelbe, Luxemburgba vagy Strasbourgba kell menni ahhoz, hogy az emberek ügyével foglalkozzanak. Mi azt szeretnénk, hogyha az emberek jogosan biztosak legyenek abban, hogy független, pártatlan testület létezik saját hazájukban, amely segít abban, hogy jogaikat érvényesíthessék, beleértve ide a kartát is, abban az esetben, hogyha erről van szó. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elnök, köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes beszámolót. Ellen Miller professzor úré a szó a következőkben. Aki a Skót Emberi Jogi Bizottság vezető és a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Csoportjának elnöke parancsolja. Um, uh, um, Köszönöm, elnök úr, és önön keresztül szeretném megköszönni mindenkinek, aki azért felelős, hogy meghívták ide a Nemzeti Emberi Jogi kérdésekért felelős hatóságokat. Nem akarom megismételni az emberi jogi intézményekről, itt már elmondottakat, mert tudom, hogy kevés az idő, és ráadásul ez most az utolsó panel. Kicsit leegyszerűsítve fogok beszélni, mert szorít az idő, egyébként is leegyszerűsítek, akkor is, amikor nem szorít az idő. Mindegy. Szeretnék beszélni Eh, arról, amiről Reding asszony is beszélt, a közös felelősség eh, témájáról, és eh, arról, hogy hogyan lehetne ezt tágabb értelemben alkalmazni, magunkévá tenni. A kartában az értékek szerepét nem lehet lebecsülni, valójában globális fontossága van ezeknek az értékeknek. Az Európai Unión túlmenően is, de én szeretném kitágítani a horizontot, mert a szerepéről is szeretnék beszélni a kartának, nem pedig csak az alkalmazásáról, de abban az értelemben is kitágítanám itt a témát, hogy rámutatok, hogy az emberi jogok védelmének, promóciójának és az ezzel kapcsolatos állami felelősségvállalásnak egy hosszú folyamatába illik bele ez a karta. Ezt a munkát előtte elvégezték már, elvégezte már az Európai Emberi Jogi Bíróság, és ez majd ki fog csúcsosodni abban, a lépésben, amikor az Európai Unió, mint EU fog majd a konvencióhoz, az egyezményhez csatlakozni, de itt ki kell térni az ENSZ szerződéses és egyezményes emberi jogi kötelezettségekre is. Eddig nagyon érdekes dolgokat hallottunk itt, és nagyon érdekes példákat, és nagyon sokszor hallottam ma az egyéni eh, problémák kezeléséről, amit mondtak, hogy ha valaki rossz ajtón kopogtat, azt hogy lehet segíteni. Eh, azt gondolom, hogy ha megint csak tágabb értelemben szemléljük a saját feladatainkat, akkor eh, már is hatékonyabbak lehetünk. Tehát a kartát is lehet kiterjesztőleg értelmezni, annak alkalmazását és relevanciáját is lehet kiterjesztőleg szemlélni. És ha így teszünk, akkor már is lehet, hogy nem is a rossz ajtón kopogtat az az illető. Guild professzor ma délelőtt a görög-török határviszonyokról, illetve a fogva tartottak körülményeiről beszélt rémisztő, vagy mondott rémisztő dolgokat ma délelőtt, és ott elhangzott, hogy az Európai Ombudsmant joggal érdekelhetné ez a téma. Miközben az Európai Bírós Bizottság azt állítja, azt mondta, hogy ez nem a kartára tartozik a fogvatartottak fogvatartási körülményei Görögországban. A tagállamok a saját emberi jogi kötelezettségeiket egyébként nem hagyják az ajtón kívül, amikor belépnek az Európai Unióba, azok a kötelezettségek továbbra is fennállnak, amikor az Európai Unió tagjaivá válnak, és továbbra is elsődleges kötelezettség az, hogy megfeleljenek az EU és az ENSZ elvárásainak. Az emberi jogokat nem lehet kis dobozokba vagy silókba rendezgetni, mert az emberi jogok minden politikai, szakpolitikai, belpolitikai, külpolitikai területen keresztül vonulnak és egy szükségtelenül szűk vagy leszűkítő értelmezése a kartának Nos, ez nem fog működni. Én a tágabb, kiterjesztőbb értelmezésnek vagyok a híve. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy ne lennének a panaszokkal kapcsolatban komoly eljárásjogi kérdések, és nyilvánvaló, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogyha a panaszos a lehető legkisebb erőfeszítéssel kaphatná meg a maga jogorvoslati lehetőségét. Az Európai Bíróságon nagyon nagy az ügyhátralék, és nagyon sok a nem odavaló ügy is. Ugyanaz a megoldás erre a problémára, mint arra a problémára, amit a kartánál már azonosítottunk. A szubszidiaritás bevezetése, az egyezmény és a karta végrehajtása bevezetése e európai, illetve tagállami szinten lenne a legmegfelelőbb módja annak, hogy az egyre növekvő ügyszámot valamilyen módon kezeljük, különös tekintettel azokra az ügyekre, amelyekkel adott esetben rossz ajtón kopogtatnak. Ami az európai csoportot illeti, az EU-val mi mindenképpen együtt akarunk működni. Des Hogan is már beszélt korábban kollégám, a websájtokról, illetve az információ cseréről beszélt, valamint felvilágosító munkáról, panaszfeldolgozásról és arról, hogy hogyan lehetne a megfelelő irányba elindulni. Mindenfajta eh, emberi jogi intézménynek ez egy fontos feladata kell, hogy legyen nyilvánvaló. ezzel segíthetnénk abban is, hogy az Európai Bíróságon, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróságon csökkenjen az ügy hátralék. Azt is el kell kell ismerni azonban, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valamilyen módon menedzselni kell a panaszokat, ebben persze van közös felelősségünk. Közös felelősségünk van az emberi jogok előmozdításában is. Néhány furcsa megjegyzést hallottam itt ma délelőtt, amelyek nem is annyira furcsa, hanem meglepő eh, megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy eh, mennyire rendszerelvű a görög fogvatartási körülményekkel kapcsolatos, mennyire rendszerszerű a görög fogvatartási körülményekkel kapcsolatos panaszok eh, száma. Eh, nyilvánvaló, hogy a fogvatartásnak mindig van ára, mert eh, ott egy abszolút jog van, nem szabad kitenni a fogvatartottat sem a méltóság sérelmének. Ez egy abszolút jog, itt nem lehet költségvetési dolgokra hivatkozni. Azt is tudjuk, hogy az EU intézmények és mások között eh, jelenleg is, az EU intézmények és mások is Görögországra jelenleg megszorító intézkedéseket kívánnak rákényszeríteni. Érdemes lenne tudni, hogy a tárgyalások során mennyire fontolták meg a megszorító intézkedéseknek azt a hatását, hogy Görögország ezt követően képes lesz-e megfelelni azoknak a kötelezettségeknek, amelyek továbbra is fennállnak majd vele szemben, és így csökkenteni a Strasbourgba vagy Brüsszelbe érkező panaszok számát. Ez megint elvezet bennünket a tágértelemben vett közös felelősséghez, és ahhoz a ponthoz, amit az előbb már említettem, hogy amikor egy ország belép az Európai Unióba, nem hagyja az előtérbe az emberi jogi kötelezettségeit. Mi lehet tehát az a közös felelősség, amelyet az Európai Unió és a nemzeti emberi jogi intézetek közösen valhatnak? Azt gondolom, hogy a nemzeti emberi jogi intézetek egy hídszerepet tölthetnek be a nemzetközi szervezetek és a közvélemény, valamint a regionális helyi szintű hatóságok között. Fontos ebből a szempontból, hogy a, az emberi jogok már a jogalkotási folyamatban is érvényesüljenek, tehát jó jogszabályok szülessenek meg. Amennyiben kisiklani látszik a dolog, akkor már a jogalkotási folyamatban legyen egyfajta ellenőrzés, javítási lehetőség. Azt gondolom, hogy ezt az ombudsmanoknál is jobban tudná megtenni a Nemzeti Emberi Jogi Intézetek hálózata, és azt gondolom, hogy ezt a feladatot, ezt a szerepet komolyabban kellene venni az Európai Unió részéről is a jövőben. az Európai Uniónak jobban el kell ismernie a nemzeti emberi jogi intézmények lehetőségeit és szerepét. Az elmúlt napokban én Törökországban jártam, onnan érkeztem ide, és Törökországban a nemzetgyűléssel, valamint a nemzetgyűlés képviselőivel, az államképviselőivel, civil szervezetekkel, ügyvédekkel találkoztam, és arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne egy A-kategóriás nemzeti emberi jogi intézményt, intézetet létrehozni Törökországban. E, és, az örök, és azt láttam, hogy az európai csatlakozás kapcsán e, mozdultak előre a dolgok Törökországban, az emberi jogok védelmével kapcsolatban emelkedett, emelkedtek az elvárások. Nagyon e, aggasztó és kínos lenne az Európai Unió szempontjából, hogyha azok, akik egyébként nem nagyon akarnak felállítani a Nemzeti Emberi Jogi Intézetet, újjal mutogathatnának az EU-ra, és azt mondhatnák, hogy hát a tagállamoknak kevesebb, mint felében van ilyen nemzeti eh, emberi jogi intézete, amely megfelel az ENSZ szabványainak, és mi pedig ki akarjuk terjeszteni az elvárásainkat az EU-n kívülre, és elvárni, hogy a jövőbeni csatlakozók teljesítsenek olyan feltételeket, amelyeket az EU tagok sem teljesítenek. Erre nem igen van válaszunk, ugyanis nyilván azok, akik ezt az érvet fogják használni, azok nem hívei az emberi jogoknak, és az emberi jogok kiteljesedését le akarják állítani, de ettől függetlenül ez kínos az EU szempontjából is, hogy ilyenre hivatkozhatnak. A kártának egyébként globális jelentősége van, az EU-n belül pedig az, hogy nem fogadjuk el jobban a nemzeti emberi jogi intézetek szerepét, és hogy a tagállamok nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy megalakítsák a saját intézeteiket, vagy megerősítsék a létezőket. Nos, erre jobban oda kell figyelnünk. Tudják, hogy mennyi a Görög Emberi Jogi Bizottságnak a költségvetése? 100 ezer eurónál nem sokkal több. És azt is tudjuk, hogy az emberi jogi bizottságnak ma mennyi feladata van Görögországban. Ez teljesen elfogadhatatlan, és még ebből az alig 100 euróból is lehet, hogy el fognak vonni a jövőben. Ez a realitás, és ez megint csak a közös felelősséghez vezet bennünket vissza. Az európai nemzeti emberi jogi intézmények itt jobban össze kell, hogy fogjanak, és megint ez kapcsolódik ahhoz, hogy a, kartának, a kartát, a kartának a gyakorlati alkalmazását elő kell mozdítani, hogy az megfelelhessen a potenciájának örömmel tekintek az EU és az Európai Nemzeti Emberi Jogi Szervezetek közötti kapcsolatok további fejlődése elé. Köszönjük ezt a rendkívül konzultációs jellegű intervenciót, illetve felszólalást, és már most is megígérhetem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nemzeti emberi jogi szervezetek és az Európai Bizottság között megpróbáljuk elmélyíteni a vitát. Tamás, Kádár Tamás következik, aki az Európai Egyenlőségi Testületek Hálózatának titkárságát képviseli. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Eh, azt is, hogy meghívták az Equinetet. Az Equinet egy olyan eh, szervezet, amelyben a 27 eh, ország 33 egyenlőségi szervezete tartozik. Az egyenlőségi szervezeteket három irányelv szabja meg, két nemekkel kapcsolatos irányelv és egy fai egyenlőséget taglaló irányelv. Ez egyben meg is szabja a ilyen eh, egyenlőségi eh, szervezeteknek a eh, szerepét, mert függetlenek kell, hogy legyenek a kormánytól is, és a civil társadalomtól is. A szerepük és a feladatuk a diszkrimináció áldozatainak független megsegítése, beleértve a panasz kezeléseket is. Ez rendkívül fontos az EU irányelvek és a az alapvető jogok kartájának végrehajtása szempontjából. Ugyanakkor egy fontos szerepük van az európai testületekkel való kapcsolatok eh, kiépítésében is, tehát eh, szerepük van eh, abban is, hogy együttműködnek az európai testületekkel, és megfelelő, megfelelő védelmet biztosítanak. Emellett kutatómunkát végeznek, eh, tudatosítják a problémákat, előmozdítják a legjobb gyakorlatot és tanácsokat adnak a kormányoknak. Nagyon sok színűek a tagszervezeteink. Eh, kicsit a átfedések vannak a nemzeti emberi jogi intézetekkel is, mert eh, a tagjaink negyede az része annak az európai szervezetnek is, és Éppen ezért vannak, vannak példák és trendek, amelyek szerint a nemzeti egyenlőségi testületek nem csak az egyenlőségre és az egyenlő bánásmódra figyelnek oda, hanem például ők maguk átalakulnak emberi jogi testületté, mint ahogy ez Hollandiában történik két csoportra oszthatók alapvetően, többre is oszthatók lennének, de kettő nagy csoportra oszthatók az egyenlőségi testületek, egyenlő bánásmód testületek, a panasz feldolgozás tekintetében vannak kvázi bírói szelleműek, illetve minőségűek, ezek vizsgálják az ügyeket, döntést hoznak, amelyek vagy kötelezőek, vagy nem kötelezőek. Emellett van jogelőmozdító jellegű esélyegyelőség, illetve egy egyelő bánásmód hivatal, amely tudatosít, kutató munkát végez, jogi tanácsadást ad és képviseletet ad az áldozatoknak. Tehát ez a két nagy csoport vázolható fel a bírói jellegű, bírósági jellegű szervezetek is természetesen foglalkoznak legjobb gyakorlattal és szolgáltatás nyújtással is. Fontos megemlíteni, hogy az EU rendszernek vannak bizonyos hiányosságai a felsorolt EU irányelvek, egyenlő bánásmód hatóság felszólít, felállítására szólítanak fel a női férfi egyenlőség és a fai egyenlőség területén, ugyanakkor a hatásköröket nem írják le megfelelően, itt tehát egy joghézag van, még akkor is, hogyha a tagállamok tovább lépnek a minimum elvárásoknál, és szélesebb körű védelmet is biztosítanak. Ez kapcsolódik ahhoz, amit Ellen Miller mondott. Itt kapcsolódhatunk ahhoz, amit Ellen Miller mondott az anyagi problémákhoz. Az egyenlő bánásmód hatóságok ugyanolyan anyagi problémákkal küzdenek, mint a az emberi jogi intézetek, és megint csak arra lenne szükség, hogy kötelező standardok szabályozzák a tevékenységet, a függetlenség szintjét, és a funkcionális, valamint költségvetési standardokat, amelyek, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy megfelelő minőségű védelmet tudjanak nyújtani ezek a testületek az állampolgároknak. Egy másik nagyon fontos kérdés, erről Butler úr beszélt az alapvető jogi ügynökség részéről, az az, hogy nem minden panasz jut el a testületekhez ahogy ő mondta, először is egy ajtóra van szükség, és arra is, hogy tudjanak a polgárok az ajtóról, mielőtt elvárjuk, hogy kopogjanak az ajtón, mert sajnos ez még nem így van. Támogatni tudjuk ugyanezt a javaslatot, de a kutatásokból is tudjuk, hogy nem tudnak az emberek a jogorvoslati mechanizmusokról, nem tudnak az egyenlő bánásmód hatóságokról alacsony a jogtudatuk, nem jelentik be ezeket a sérelmeket, még hogyha tudnak is a szervekről, akkor sem tesznek bejelentéseket, mert nem bíznak a rendszerben, nem bíznak az államban, vagy nem bíznak abban, hogy bármilyen változás következne be és nyilván a kiszolgáltatottak csoportok, melegek, vagy a romák esetében még eh, további problémák is vannak. Az Equinet többféle tekint, tevékenységet végez, mi tagszervezeteket gyűjtő titkárság vagyunk, tehát a mi feladatunk itt Brüsszelben az, hogy megpróbáljuk előmozdítani a tagszervezeteink képességét arra, hogy hatékonyabban oldják meg a jogsértéses panaszokat. Tréningeket szervezünk, munkacsoportokat szervezünk, kommunikációs tevékenységeket végzünk az egyenlő bánásmód hatóságok számára, annak érdekében, hogy a polgárokban tudatosodjon, hogy hol tudják bejelenteni a panaszokat. Ma is már sokszor beszéltünk arról, hogy az emberek egész egyszerűen nem rendelkeznek információval. Mihez megkapják az információt, utána talán nagyobb bizalommal fordulnak a rendszer felé, és ténylegesen benyújtják a panaszt, amennyiben valami fajta jogsérelem éri őket. Az Equinet minden európai érdekeltel igyekszik együttműködni az EU intézmények és az Európa Tanács, valamint a nemzeti emberi jogi intézetek, szociális partnerek, civil társadalom, mind-mind potenciális együttműködő partnerek, abban, annak is örülünk, hogy arra is próbáljuk bátorítani a tagállamainkat, hogy működjenek együtt a nemzeti érdekelt szervezetekkel, akik ezekkel a, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak, így is elérhetik azt, hogy a különböző szereplők megértsék egymás szerepét, a jogorvoslati lehetőségeket jobban lássák, és tudják, hogy az egyes szereplők milyen módon tudnak segíteni a panaszosoknak. Ez végül el kéne, hogy vezessen oda, hogy átadják az ügyeket egymásnak, mert persze van egy külső megjelenési formája mindennek, ugyanakkor belül, a homlokzaton túl sem tudnak az, ügy, az jogi sértések, sérelmekkel foglalkozó szervezetek egymás tevékenységéről és arról, hogy ki mit tesz, ki miért felelős. Amennyiben megismerik egymás hatásköreit, akkor egymáshoz tudnak küldeni olyan ügyeket, amelyekben ők maguk a hatáskörük hiánya miatt nem tudnak eljárni. Végezetül arra is utalnék, hogy nagyon kis számú panaszt mi magunk is kapunk alapvető jogi problémákkal kapcsolatban. Mi ezekkel nem tudunk foglalkozni, ez a kis létszámú titkárság itt Brüsszelben. Mi annyit tehetünk, hogy a panasztevőket, a panaszosokat tájékoztatjuk, megpróbáljuk elirányítani őket a, az illetékes szervekhez. Alapvetően ez tehát az Equinet dolga, mi vagyunk a kapu, amelyen keresztül kommunikálnak, ezt megtesszük az egyéni azok számára is, vagy azok érdekében is, akik egyénileg keresnek bennünket, illetve e, azon szervezeteket is igyekszünk segíteni, akik fel akarják venni a kapcsolatot az egyenlő bánásmód hatóságokkal is. E, mi is e, örömmel állunk az együttműködés elébe az itt felsorakozott intézmény típusokkal. Köszönöm, most pedig megadom a szót a képviselőknek, illetve a, a közönségnek. Tessék. Thank you. Good afternoon. Uh, my name is Sean O'Kearney and I'm uh, Secretary General of the Liberal. Sean Connor a nevem. A liberális uh, frakció főtitkára vagyok a Régiók Bizottságánál. Spanyolországban egy kis liberális pártban tevékenykedem. Arra szeretnék reagálni, amit Harden úr mondott, mely szerint kívánatos hogy a polgárok először a nemzeti hatóságokhoz forduljanak, mielőtt az európai hatóságokat keresnék meg. Elmondta, hogy mindenkit ennek ahhoz van köze, hogy hogyan észlelnek minket a polgárok, és hogyan mutatjuk be magunkat. Azt hiszem, hogy még hiányzik egy elem, hiszen van egy oka annak, hogy Spanyolországban az emberek először az európai szintű intézményekhez fordulnak, mégpedig az, hogy hiányzik a bizalom, hiányzik a spanyol szervekbe vetett bizalom. Mi lehet ennek az oka? Talán nyelvi problémák, európai polgárokról is szó lehet, akik egy másik tagállamba költöztek, de az is lehet, hogy az igazságszolgáltatás kisé lassan dolgozik, de az is lehet ennek az oka, hogy a megfelelő intézmények Spanyolországban gyengék. A Spanyolországban van regionális ombudsman, aki, van, aki már nincs hivatalában, és ez, ennek politikai okai vannak. Legalábbis sokan ezt gondolják. Nem tudom, hogy ön mit tud tenni, hogy regionális szinten illetve európai szinten gondoskodjon arról, hogy a polgárok a nemzeti ombudsmanban jobban bízzanak. De hogyha a helyzet továbbra is fennáll, akkor lehetséges, hogy majd olyan személyektől kapnak majd panaszokat, amelyek önökhöz fordulnak, nem pedig a nemzeti hatóságokhoz. Elnök, van-e ezzel kapcsolatban további szólásra jelentkező? Tessék! yo represento junto a la presidenta de la asociación. Nos én azon spanyol személyek szövetkezetét, szervezetét képviselem, akiket a spanyol tengerparti építkezési törvény érint és hogyha reagálnom kell erre a napra, erre a kifejezetten ezért utaztam ide Spanyolországból, akkor elmondhatom önöknek, hogyha nem tévedek, az a benyomás keletkezett, kifejtették nekünk, hogy az európai intézmények nem fognak segíteni azoknak a polgároknak, akik Spanyolországban élnek, sem spanyol állampolgárságoknak, sem más Európai Uniós tagállamokból oda ö, költözött ö, személyeknek. A tulajdonhoz való jog alapjog, alapvető emberi jog. Ezen törvény alkalmazásának visszahatásai nem sérthetik meg az európai törvényeket. Hogyha a ö, jogszerűen szerzett magántulajdont ö, kisajátítják, és hogyha ez nem kelt jogi bizonytalanságot, akkor mit is gondoljunk azokról az emberekről, akik ott például egy üzletet vásároltak, vagy akár egy házat, amely már a törvény megszületése előtt is ö, ott állt, és aztán megszületett az új törvény, és ezt vissza hatólagos hatállyal alkalmazzák, azt mondják, hogy ez nem az Európai Unió hatásköre. Hát akkor miért írta alá egyáltalán Spanyolország a Lisszaboni szerződést, hogyha semmi sem kö- jogilag kötelező érvényű? Miért nem alkalmazzák, miért nem igazítják ki a megfelelő előírásokat a Lisszaboni szerződésben? Miért is van egyáltalán alapjogi karta, hogyha továbbra is az a helyzet, hogy az aláíró országokat nem kényszerítik arra, hogy az alapjogi karta rendelkezéseit tartsák be. A spanyol polgárok szintén az Európai Unió részei, vagy sem? Ez lenne tehát az én kérdésem, amit itt elő szeretnék adni, és az a benyomásom, én, aki kifejezetten azért utaztam ide, hogyha azt mondják, hogy ne forduljunk európai intézményekhez, és Spanyolországon belül tisztázzam, én már 15 éve küzdök ezzel, mindig újra és újra a bíróság előtt elvesztettem a peremet, a peres ügyek 98%-a, amelynek ehhez a törvényhez van köze. Most ezen peres ügyek 98%-át elveszítik. Spanyolországnak kell tennie valamit. Spanyolországtól magyarázatot kell erre a helyzetre követelni mert fordultam a petíciós bizottsághoz is, nagyon jól fogadtak, nagyon nagy megértést tanúsítottak a panaszunk iránt, de a spanyol kormány csak viccelődik ezen a petíciós bizottságon, egyáltalán nem veszi ezt komolyan. Visszaküldtek olyan válaszokat, amelyek téves bírósági ítéletekre utaltak. és bizonyosan nem véletlen, hogy ezekre az ítéletekre utaltak, csak azért, hogy nekünk ellent mondjanak. Ez önöknek nem tűnik furcsának, hogy ezt a törvényt visszamenőleges hatállyal alkalmazzák, nincs jogbiztonság, kisajátítják vagy károsítják az épületeket. Ez nem mond ellent az európai jognak? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van-e más hozzászóló a teremben? Avant, oui. So, uh, yeah, it's just to follow up on uh, csak két kiegészítő kérdésem lenne az a kapcsolatban, amit Ellen mondott, uh, és nem igazán válaszoltak rájuk. Azt hiszem a kérdésem uh, kapcsolódik ahhoz is, amit Thomas mondott. Az esélyegyenlőségi uh, szervezetek függetlenségéről mivel egyre több az emberjogi szervezet. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy foglalkozzon néhány olyan kérdésre, amit ellenvetett fel. Az egyik persze a, a tagállamokban egyre ö, születő ö, hatóságok száma, akiknek nincs igazán elég nagy súlya és körülbelül Z kategóriás basorolnátok lennének. És ezen kívül a bizottság tervezze valami hasonlót a párizsi elvekhez, ami az esélyegyenjogúsági testületekre vonatkozik, vagy külön kezeli őket, és ezért a, a hasonló elvek alkalmazása? Merci. Köszönöm szépen. Ha nincs más kérdés, akkor először is azt szeretném, hogyha válaszolhatnék az elhangzottakra. de ce séminaire, c'était... A partvidéki törvényekre vonatkozóan. Tehát, először is meg kell jobban értenünk, hogy mit tehetünk, hogyan tudunk jobban együttműködni, hogy hatékonyabbak legyenek azok a jogok, amelyek az alapjogi kartában találhatók. Egyértelmű, hogy közös felelősség ez, egyértelmű, hogy mindenki gondja, nemzeti hatóságoké, regionális hatóságoké és európai szintű testületeké is. Nyilván mindezt tiszteletben tartva az intézményes rendszert, amelyet a Lisztot létre, a kompetenciák elosztását illetve legyenek azok jogiak, intézményesek a tagállamok és az Európai Unió között. Ez az az elv, amely a különböző hatáskörök elosztását illeti, amelyet az Európai Uniós szerződések tesznek lehetővé. Ma pontosan, hogy elkezdtük a dialógust az európai és a nemzeti szintek között annak érdekében, hogy jobban megértessük, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy az alapjogi tevékenységeken javítsunk, amelyek kartában találhatók. Ugye a cél nem az, hogy egyes eseteket tárgyaljunk meg, hanem az, hogy lássuk, hogy hogyan indulhat be egy dialógus, hogyan találjunk megoldásokat, amelynek célja az együttműködés megerősítése, de nyilván az állampolgárok érdekében, hiszen ez a mai nap célja. Nos, nyilvánvaló, ha kialakulnak olyan helyzetek, amelyek jogi szempontból összetettek, és ugye ez a helyzet a partment ingatlanokkal is, és amikor nem csak az, a, a tulajdon alapjogi kérdéseket veti fel, hanem a kompetenciájét is. Hiszen egy hatóság legyen az a Strasburgi Bíróság, a, az, az Európai Bíróság, vagy a Bizottság, aki azt mondja nekünk, hogy nem mi vagyunk kompetensek ennek megvitatására, ez nem jelenti azt, hogy nem vet fel alapvető ö, emberjogi kérdéseket, és nem próbálunk magyarázatot találni rá. Olyan jogi rendszerben élünk, amely megosztja a kompetenciákat. Most nem az ön konkrét esetéről beszélek, hanem az egy olyan dolog, amit figyelembe kell venni. Ezt pedig egyrészt úgy lehet megtenni, hogyha felosztjuk a szerepeket a regionális, nemzeti, európai, Európa tanácsi szintek között, és megpróbálunk valamilyen együttmunkadási módot megtalálni. Ahelyett, hogy nem mozdulunk, és mindenki a saját kompetencia körében marad, ami azt jelenti, hogy tényleg szükség van az együttműködési gyakorlatfejlesztésére, hogy ne csak a, fehéren, feketén azt alkalmazzuk, ami le van írva, hanem segítsünk az állampolgároknak. Mindezt azért mondtam el, hogy tisztázom, hogy tulajdonképpen mi is a célja a mai napnak, és hogy hogyan is tudnánk javítani a helyzeten az állampolgárok esetében, akik alapjogi kérdésekkel találják egymás magukat szemben, úgyhogy át is adom ezzel a szót. Szeretnék néhány szót szólni itt, ugyanis a sok panaszossal kapcsolatban, főleg azokkal, akik arra hívják fel a figyelmünket, hogy állítólag megsértettek alapjogokat, az, hogy sokkal többet várnak el az EU-tól, mint amit képesek vagyunk adni. Az, EU, az EP képviselői is azt szeretnék, hogy az EU erősebb legyen, és hogy jobban megfeleljen az európai polgárok elvárásainak. De a szerződések olyanok, amilyenek, és most ezzel kell megbirkóznunk. Rövid távon nem nagyon tudunk tenni ellene. De majd minél erős teljesebben mondják el véleményüket az állampolgárok, kialakul az a helyzet, amikor gyorsabban és hatásosabban fognak az EU intézmények reagálni kéréseikre. Ami a panaszosokat illeti, egyértelmű, hogy gyakorta, amikor szervezetek, intézmények, struktúrák, amelyek nemzeti szinten léteznek, és nem sikerül válaszolniuk az európai polgárok elvárásaira, eredményezik azt, hogy hozzánk fordulnak. De lehet, hogy nincs alapja ezeknek az elvárásoknak de legalább amikor a petíciós bizottsághoz fordulnak, komolyan veszik őket. És nem tudunk varázspálcával változtatni a helyzeteken, mert megvannak a jogi keretek, amelyek között mozoghatunk. Pontosan ezért fontos a politikai folyamat is, hogy amikor megpróbáljuk megoldani az emberjogi kérdéseket, a nemzeti kormányok, a regionális önkormányzatokkal, a regionális helyi vagy ombudsmeni, vagy hasonló intézmények potenciális lehetőségeit kimerítve, hogy megoldásokat találjunk. Ez lehet, hogy nehéz és rögös út, mert néha nem olyan könnyű meghúzni a határokat. De nem szabad kétségbe vonni azt, hogy a bizottság igenis ebben az irányban kíván haladni. Az Európa, Európa igenis jelent valamit egy csomó állampolgárnak. És ugye nem lehet azt mondani, hogy majd ezt a nemzeti kompetenciákba hagyjuk, hogyha valamit meg kell oldani. Úgyhogy ma azt kell elérnünk, hogy megerősítsük a kapcsolatot az itt képviselt szervezetek között és az EU intézmények között annak érdekében, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyeket a panaszosaink most itt leírtak. Pont ugyanez a helyzet az LGBT ö, petíciókkal és a petíciós bizottságban. Nagyon érdekes és ö, jó ö, eszmecsere volt a lengyel ombudsmannal erről, aki foglalkozni fog a témával, ö, és foglalkozik igenis a lengyel ö, ö, állampolgárok esetével, akik ö, ö, polgári ö, egy, együttérést akarnak kialakítani valamilyen másik tagállamban. Ez még soha nem fordult elő korábban. Nézzük az alapjogi kartát azon kötelezettségek vonatkozásában, amelyel e, Európa rendelkezik e, a e, fogyatékkal élőkkel szemben. A parlamentnek meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy jogaikat tiszteletbe tartsák. Például a könyvekhez, az olvasnivalókhoz való hozzáférés terén Ugye a bizottság ezt a, a, a piac a főigazgatóságunk keresztül próbálja megtenni. Utalnunk kell a kartára is, de sajnos a főigazgatóság képviselője, amikor felvetettük a kérdést, nem igazán volt mondani valója. De az, az állampolgároknak pontosan azt kellene látni, hogy valaki felvállalja azt, ami a kartában van. A szemináriumnak ma ez volt a célja, hogy rámutasson arra a tagállamoknak, az intézményeknek, hogy össze kell fogniuk, és igenis az, az állampolgárok elvárásainak eleget kell tenniük. És persze van erre lehetőség az emberjogi szervezetek segítségével is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy arról van szó, hogy nagyon sok állampolgár több Európát akar. Igen, nincs bizalom, ez nyilvánvaló, és azt hiszem, hogy az itt jelenlevőknek a feladata az, hogy ez a bizalom visszatérjen, és hogy minden ombudsman a saját hazájában megtegye mindent annak érdekében, hogy európai szinten ez jobban láthatóvá váljon. Elnök, köszönöm. David, azt hiszem ön is akar szólni. Thank you for, for giving me the floor. Köszönöm, hogy még egyszer hozzászólhatok. Itt a bizalom a legalapvetőbb dolog, mégpedig a beszámom végén elmondtam, hogy szívesen látnék egy olyan helyzetet, amikor az emberek visszanyerik a bizalmukat, a bizalmukat abba, hogy független, pártatlan testület létezik a tagállamokban, amelyhez fordulhatnak, és amely megvédi jogaikat elmondták, hogy európai szinten nem tudnak sokat tenni ez ügyben. Ebben nem vagyok olyan biztos. Itt csak az ombudsmanokról beszélek. Világosan kifejtésre került, hogyha a petíciókról van szó, akkor ez egy ilyen politikai folyamat az Európai Parlamentben, amely demokratikus közvetlenül választott testület, és a, a petíciós bizottságnak az a szerepe, hogy európai szintre a demokráciát vigyen. Most viszont az ombudsmanról szólnék, ami egy másik intézmény. Európai szinten létrehoztuk a hálózatot, annak érdekében, hogy egy közös mentalitás alakuljon ki azt illetően, hogy mit is jelent európai ombudsmannak lenni. Buddhis úr itt volt délelőtt, és néhány héttel ezelőtt is hallottam már őt felszólalni. Felmerült az a kérdés, hogy hogyan lehetnek függetlenek, hogyha a köztársaság elnök nevezi ki őket. Buddhis úr azt válaszolta, hogy azért, mert kötelezett kötelezettsége az, hogy ne mutasson hálát. A függetlenség nem egy olyan dolog, ami egy szövegben rögzíthető, hanem ez egy szellemi magatartás. A Dan ombudsman pedig azt mondta, hogy egy olyan ombudsman, aminek, akinek nincsen konfliktusa a kormányával vagy a parlamentjével, nem látja el szabályszerűen feladatát, és ez így is van. Nos, ezen rendszeres találkozók révén ez a hálózat létrejön, illetve létrejön az ombudsmani lét közös kultúrája, amely hozzárul a bizalom megteremtéséhez. Köszönöm. Tamás következik. Uh, Szeretnék én is csak egy kicsit uh, pessimistában uh, szólni erről a dologról, mint uh, Harley úr, hogyan lehet az emberekben bizalmat kelteni az irányunkba, akkor, hogyha nem látják, hogy magasabb szintről nincs támogatás. Azt látják, hogy nincs támogatás magasabb szintről, hogy egyes kormányok szemében semmi relevanciája nincs az emberi jogoknak, és nem akarnak különösebben védelmet biztosítani az emberi jogoknak. Tehát az első dolog az, hogy politikai támogatások legyen ezeknek a szervezeteknek, erőforrásaik álljanak rendelkezésükre, és mindez ne veszélyeztesse a függetlenségüket. Így nyújthatnak csak hiteles segítséget az emberi jogok területén kárt szenvedetteknek. Európai, az európai szint nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy innovatívak legyünk, és megpróbáljunk együttműködni, illetve egymástól tanulni. Az Equineten belül is ez zajlik. Beszélünk arról, hogy hogyan lehet elérni a sérülékeny csoportokat, hogyan lehet felhívni az ő figyelmüket magunkra, és hogyan lehet a bizalmat erősíteni, hogyan lehet strukturált párbeszédet kialakítani a romákkal például, vagy regionális és helyi irodákat létrehozni annak érdekében, hogy ne kelljen mindig a fővárosba utazni, annak érdekében, hogy az esélyegyelőségi hatósággal valaki találkozhasson. Köszönöm. Sajnálattal közlöm, hogy be kell fejeznünk ezt a mai napot, ezt a szemináriumot. Végezetül pusztán csak annyit mondanék, hogy ez csak a kezdet. Ez az első alkalom az én tudtommal, hogy egyszerre vannak itt a nemzeti hatóságok, az európai hatóságok és a tudósok, mert ugye az első panel az általánosabb volt, és azt gondolom, hogy ez a keverék a különböző, különböző játékosok között az emberi jogok, illetve alapvető jogok témájában ez fog majd hozzájárulni ahhoz, hogy az alapvető jogok valódi politikája kialakuljon, a kultúrája kialakuljon. Nyilvánvalóan van türelmetlenség, nyilvánvalóan gyorsabban kellene előrelépni, de azt gondolom, hogy ez a nap és ez a szeminárium mutatja, hogy van közös érdekünk, vannak közös problémáink, és meg kell találnunk ezekre közösen a megoldásokat. Az önök tapasztalataiból is tanulva, tehát egy valódi feladat áll előttünk, folytatni fogjuk ezt a folyamatot, folytatni fogjuk ezt a párbeszédet, együtt a petíciós bizottsággal és az összes többi eh, játékossal. Ez egy multi-level approach, eh, és eh, azt gondolom, hogy így alakulhat ki egy jó politika az alapvető jogok területén. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ide hozzánk, ismerik a címünket, illetve a kontaktjainkat, és hogyha fel akarják venni a kapcsolatot velünk, mert van még kérdésük, akkor tegyék meg, és mi is felveszünk önökkel a kapcsolatot,